Good afternoon, colleagues. Jó napot, kollégák! Kezdjük el a napi rendünk. Szerint a munkát először el kell fogadjuk. Ha nincs ellenvetés a napi rendel kapcsolatban, elfogadatnak tekintjük. Van több elnöki bejelenteni való. Szeretné tájékoztatni őket arról, hogy fel kell olvassam ezeket, mert ha nem olvasom fel, akkor nem ö, lesz kiigazítva megfelelően a napi rend. Úgyhogy kérem, hogy kövessenek a első jelenteni valom. In memoriam nagy fájdalommal kell önöket tájékozatom arról, hogy elhunyt egyik képviselőtársunk Bradborn úr, brit parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő. Már korábban elhunyt Bradborn úr, és a plenárisan is bejelentettük, ám ehelyett is helyén való, hogy a szakbizottságban is elmondjuk, ahol tag volt. Többen ismertük őt, Kirkhope úrnak is kollégája volt, az ő frakciótársa volt. A parlamenti munkáj idején a néppártnak és az, a konzervatív pártnak is erősítette sorait. A kanadai delegációban dolgozott, a Libeszak Bizottságban alelnök volt 2007-től 2009. júliusáig. Sokan nagyon értékeltük őt, különösen Kirkhope kollégája. Nyelvi elrendezés, tolmácsolás, de lett és horvát nyelven sajnos nincs az ülés során. Most pedig a koordinátorok ajánlásait szeretném elfelsorolni. A LIBE képviselője az UNCRTP poszt, posztjára Helga Stevens jelöljük, konzervatív képviselő, a, cross a, a szakbizottságon átnyúló Task Force, az ENSZ, a fogyatékkelők jogait védő bizottságában, aztán a Belgon Peking ügyben Schulznak írunk, Schulz úrnak írunk egy levelet, megkérjük és a Digit főigazgatójának, hogy több információt kapjunk a bizottságtól ebben a konkrét ügyben. A Libe ülésekkel kapcsolatban a koordinátorok azt javasolták, hogy egy rendkívül ülés a Libe-nek Strasbourgban március 9-én, ahol több fontos jelentést kell elfogadjunk majd a BTK-val kapcsolatos kontaktgrupban azt javasolták a koordinátorok, hogy folytassuk ennek a kontaktcsoportnak a munkáját. Állásfoglalási intézványok a 133-as cikk szerint a koordinátorok azt javasolták, hogy a következő állásfoglalásokat ne kövessük úton. A dzsihadista propaganda az interneten című Csiálló képviselői, a kutató, európai kutatómotor fejlesztése, monitoring intézkedések a tagállamok körében, a terrorista támadások elleni harcban, aztán a pár, Zsáli Abdul elmi tá, párizsi támadás, terrorista támadás, a például flylist, a terroristák által használt weboldalak monitoringja és a gyermekekre vonatkozó rendelkezések az EU-n belül. Kérem a bizottságot, hogy ezeket a koordinátor ajánlásokat hagyjuk jóvá a 205-ös cikk szerint. Ezeket jóvágyatnak tekintem. Végül a szeptemberi ülés ezeknek elfogadása, van az októberi 16-22-i és novemberi ülések jegyzőkévének elfogadása van napirenden, ha nincs elemetés ezekkel kapcsolatban ülés végül, akkor elfogadnak tekintem. Köszönöm. Most pedig menjünk tovább a szavazásokra. Mindenkinek remélem itt a szavazókártyája. Okay, colleagues, we have the vote on the proposal. A, szavaznunk kell arra a Szipol rendvédelmi képzéssel létrehozott ügynökségre, Gál Kinga a jelentéstevő. Ebben a témában elkezdjük a szavazást, kézzel fogunk szavazni, a végszavazás pedig elektronikus szavazással történik. Először tehát. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum, bocsánat, 29-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 36-os második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harminc nyolcas és a 54-es visszavonta, benyújtója. Most a 43-asról szavazzunk. 43 mellette, ellene, tartózkodunk. Ez, ez, ez elbukott, de azért nézzük meg géppel. 43-as módosító, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 32 mellette 19 ellene elfogadtuk. Menjünk tovább. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodók, el, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11, nem, 50 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodok. elvetettük. 56 mellette, ellene, Tartózkodok. elvetettük. 13 mellette, ellene, Tartózkodok. 13-ast nézzük meg géppel. Megnyitom az ellenőrző szabadást. Lezárom. 24 mellette, 27 ellene elvedettük. 57 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 60 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 60, 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodók elvetve 66 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tehát 69-25 blokkban mellette, ellene tartózkodók elvetve. 68 budget, budget 3 mellette, ellene tartózkodó elvetettük. Nézzük meg éppen. 68 bucsát 3 egyben ben Lezárom a szavazást. 11.39 ellenében elvetettük tehát. 70-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elvetettük. Bajsak 4 mellette, oka fogyott alatt. 71 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 15 mellette. Bocsánat. 14-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 15 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 16 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodok, elvetve. 18 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. Egy mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette, elvene, tartózkodók elvetve, kettes mellette, ellene, tartózkodók elvetve, nem elfogadtuk. Kérem, tudom, hogy fáradtak idél után fele, de tegyék magasra a kezüket, köszönöm. 20-as. 20-as mellette, ellene tartózkodók elvetve, 21 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, budget 1-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, budget kettő mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a végszavazáshoz jutottunk el elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 4 ellenében négy tartózkodással elfogadtuk. A tanácssal folytatott tárgyalások mandátumára fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Benova asszony számára még itt van a szavazás, még várunk. Megvárjuk őt, semmi félhajlás. Szavazott, lezárom. 42-2 lennében három tartózkodással. Elfogadtuk a jelentést, gratulálok Gákingának. Megadom neki a szót röviden. Csak egy mondatban kérem mindenki csendben figyelje, hogy köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködést, meg a pozitív hozzáállást, meg a titkárságnak, Orán úrnak a kiváló munkát. Reméljük, hogy ebben a szellemben folytathatjuk majd a munkát. Köszönöm. Köszönöm, Kinga, gratulálok még egyszer. Okay, thank you, colleagues. Um, if you leave... Köszönöm szépen, kollégák. Aki távozik, kérem csendben tegye. Folytatjuk a rendünk tárgyalását. Hatos napi pont. Harmadik országok belépési feltételei, kutatási, tanulási célból csereprogram, illetve óper és önkéntes munka céljából. Ez egy újraalkotott irányelv. Cecilia Wikström jelentéséről van szó. Pár szóval bevezetném a témát. Ez a trialógus parlamenti mandátuma a vonatkozó irányelv keretében, amit egy éve fogadtak el. Többet nem mondanék. Cecilia, átadom a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel ismertetem nézeteimet ezzel a fontos irányelvvel kapcsolatban, hiszen itt egy új mandátumról van szó. Számomra az első lehetőség, hogy bemutassam ezt a jelentést, illetve a javaslatot, csak pár percig rabolnám a figyelmüket, hogyha megengedik a LIBE 2013. novemberében már elfogadta a mandátumot, és ezt 2014. februárjában a plenáris meg is szavazta, nagyon nagy többséggel, más szóval 578, igen, 93 nem, és 6 tartózkodás mellett. Azóta várjuk a tanácstól, hogy kialakítsa az álláspontját. És ezt tavaly decemberben sikerült is, úgyhogy most kezdődnek a tárgyalások itt a Libében február 5-én kaptam erre meg a felhatalmazást. Egy kibővített árnyék jelentéstevői megbeszélést talált, tartottunk, és a tanácsot felkértük, hogy pontosítsa az álláspontját. Március 3-án jövő héten kerül sorra az első egyeztetésünk. Arra emlékeztetném saját magunkat, hogy ezzel az új irányelve miért is foglalkozunk, miért kell vele foglalkoznunk, hiszen a jogalkotási keret célja Európa fejlődésnek az elősegítése, mint kutatás, illetve hát, tanulmányi célterületnek a fejlesztése. Az a célunk tehát, hogy bővüljenek ennek a lehetőségei, illetve az alkalmazás a tíz éves irányelvi rendelkezéseknek az alkalmazása hatékonyabb kell, hogy legyen. Szeretnénk, hogyha diákok, illetve akár középiskolások jelentkeznének ezekre a lehetőségekre. Az Európai Bizottság számos hiányosságra hívta fel a figyelmet, és ez az új javaslat ezeket hivatott kezelni. Például a belépési feltételek az EU vonatkozásában nem kellően tisztázottak, és a tagállamok között nagyon nagyak a különbségek. Előfordul, hogy a tartózkodási engedélyt a kutatási projekt vége előttig adják csak, ami sok költséggel, illetve adminisztrációval jár. Aztán sokszor oda vezet, a kérelmek elbírálása, hogy nem világosak a feltételek a diákok számára, és lehet, hogy úgy döntenek, hogy mégsem Európába jönnek, hanem egy másik országban folytatják a tanulmányaikat. És az is külön probléma, hogy a legális eljárások sokszor nem kellően vonzók. Ez pedig gátolja a tudás átadását a különböző tagállamoknak. Az Erasmus Mundus hallgatóit ez erősen hátráltatja. Legalább két tagállamban nehezen kapnak vízumot ilyen célra. Fakultatívak a szabályok. A diákok, illetve az önkéntes munkások, dolgozók számára, és azután a Közös szabályok is hiányoznak például a gyakornokok esetében, illetve a fizetett gyakornoki területen. A jelenlegi gazdasági problémák közepette, amikor sok tagállamban magas a munkanélküliség, olyan a helyzet, hogy nagyon nehezen találják meg a cégek a megfelelően képzett munkaerőt, ugyanakkor demográfiai kihívásokkal állunk szemben, hiszen Európa öregszik. Lehet, hogy a magasan képzettek számára Európa vonzó munkaerőpiacot kínált korábban, ez átalakulóban van, ezért kell egyszerűsíteni a szabályokat, hogy az EU vonzóbbá tegye magát. A kutatók, illetve a diákok okozzák végül is, vagy segítik elő Európában hosszú távon a gazdasági növekedést, amit komolyan kell vennünk. Ezért szeretném világossá tenni, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot képvisel. Nagyon pozitívan fogadta a parlament kezdettől a bizottsági javaslatot. Örömmel fogadjuk a további kategóriák, így a gyakornokok, az önkéntes dolgozók, illetve az ópereknek a kategóriáit, és az a cél, hogy a harmadik országból érkezők az óper típusú munkát vállalók szíves fogadtatással helyenek itt Európában, hiszen belőlük lehet majd a jövő gazdaságának a fejlesztője, a jövő vállalkozója. A cél az, hogy harmonizáljuk a tagállamok között a szabályokat. Az administratív elbírálási eljárások közelebb kell, hogy kerüljenek egymáshoz. A munkaerőpiacra való belépést is egységesen célszerű kezelni, illetve közös rendelkezések lennének célszerűek arról a parlament véleménye szerint, hogy mi legyen a kutatási projekt vége után. Fantasztikusan alakult az együttműködésünk a különböző árnyék előadókkal, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a részvételt, illetve a hozzájárulásokat ehhez az eredményhez. Végül az EU EP figyelmét felhívnám néhány fontos pontra a kutatás, illetve a tanulmányok után lehetőség lenne 18 hónapig maradni, szemben a bizottsági 12 hónapos javaslattal. Aztán a kutatók családját szintén kedvezően kezeli a javaslat, és ez a diákok számára is egy lehetőség lenne. Tekintetbe véve, hogy idősebbek a tanulmányok befejezésekor, és még hivatalosan nem feltétlenül alapítottak családot legtöbb esetben nem kötelező, hanem fakultatív lehetőségeket adnánk a tagállamoknak, ami rugalmas eljárást tesz lehetővé az engedélyek visszavonása előtt. Továbbá 60 napról 30 napra hoznánk le az elbírálási határidőket, hiszen most már a digitális korban élünk, és nem köt bennünket a lass, lassú posta, illetve kézbesítés. Aztán az Eh, EU, a gyakornokok és az önkéntes dolgozók kategóriájával eh, bővíti a szabályozottaknak a körét. És így alakulhat ki végül a tanácsnak az álláspontja és mandátuma. A tanácsi mandátum jelentős módosításokat tartalmaz a bizottsági javaslathoz képest, mert a szabályok nem érvényesülnének például a diákokra, illetve a nem fizetett gyakornokokra, önkéntesekre. És most jön a komoly rész, akik fizetett ópermunkát végeznek, illetve fizetett gyakornokok teljesen kikerültek a tanácsi szövegváltozatból, amit én igen aggályosnak tartok. Ezzel csökken a hatály, és csökken a javaslat értéke is akkor, amikor véglegesítettük az EP jelentését, akkor 164 módosító indítvány került a parlament elé, és egyetlen egy sem foglalkozott a hatállyal ezek közül. Úgyhogy csak hangsúlyozni tudom, hogy a bizottság javaslatot támogatja teljes melszélességgel a hatály tekintetében az EP tehát egyetlen ellenvélemény sem fogalmazódott meg. A tanács administratív terheket növelne ezáltal, illetve lassítaná a feldolgozást, az eljárást. Éppen ezt kéne elkerülni. Az EU ma versenyelőnyel büszkélkedhet, annyiban, hogy nem egyetlen tagállamba jutnak el az itt tanulók, itt kutatók, hanem az EU egészében. Ezért kellene nagy lelkű megoldást, és könnyen igénybevető megoldást találni ezen a területen. A tanács viszont átfogóan módosítja a bizottsági javaslatot, és fokozza a bürokráciát, az előírásokat, a lépések számát. Ezzel a jogszabály hozzáadott értéke csökkenne EU szinten. Én ezt igen sajnálatosnak tartom, de érdeklődéssel várom adott esetben a tanács későbbi magyarázatait, illetve a kollégák hozzászólásait. Mindenképpen várom a gyümölcsöző együttműködést, és nagyon örülök annak, hogy végül nagy sokára kezdődhetnek a tárgyalások, alig várom. Köszönöm szépen, most pedig az észrevételeket fogadom szeretettel. Elnök, köszönöm szépen, Cecilia március harmadikán indulnak a trialógusok, és a lett elnökség alatt külön öröm számunkra, hogy ez megtörténhet. Úgyhogy az árnyék előadóinktól értesülhetünk majd a fejleményekről. Nagyon jó, hogy ez elkezdődött. A migrációs témakörök nagyon nehezen kezelhetőnek bizonyultak, de én úgy látom, hogy okunk van optimistának lenni. Kezdjük akkor a témakörök tárgyalását az árnyék előadókkal, Karáca Bild elsőként. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a nagyon jó briefinget, amit az árnyék jelentéstevő külésén meghallgathattunk. Szeretném támogatni a jelentéstevőt, ugyanis keressük a talentumokat, nekünk itt Európában versenyképesebbnek kell lennünk, és tudásalapú társadalmat kell építenünk. Tehát ilyen szempontból az a terv, hogy javítsuk az irányelvet. Hogyha nem lesznek változások, legalábbis a tanács úgy tűnik ezt szeretné, akkor mi értelme van egyáltalán ennek a sok munkának? Meg kellene próbálni harmonizálni az Európába való belépést, a fragmentációt el kell kerülni, ezzel valamit tenni kell a bevándorlás szempontjából, és egyszerűsíteni kell a szabályokat is. Tehát konkrétan, ami nekem nem tetszett a néppárt részéről, az a kategóriákra vonatkozó hatáskör kérdése, ami tulajdonképpen nagyon korlátozó jellegű a csak a diákokra, illetve kutatókra vonatkozik. Most nem tudom, hogy például miért nem lehet ide bevenni a gyakornokokat. És aztán ugye itt a digitális időszakban 90 nap tényleg nagyon hosszú idő szerintem. Sokkal jobb lenne, hogyha a tanácsát gondolná ezt, és rövidebbé tenni ezt az idő időpontot, vagy időszakot, ha nem is a 30 napot, amit a parlament javasol, de valami a kettő között. Aztán nagyon fontos összekössük a tanulmányokat a kutatással. Hát 6 hónap az nagyon kevés idő arra, hogy valaki saját céget alakítson ki, legalább 18 hónapra lenne erre szükség, tehát itt talán kompromisszumot tudunk kötni. Aztán az EU-n belüli mobilitás, ez talán a legfontosabb kérdés, és nagyon örülök annak, hogy a tanács ezt elfogadta a diákok és a kutatók számára. De mégis nagyobb rugalmasságra van szükség, új követelményemeket kell kidolgoznunk, és itt megint csak úgy gondolom, hogy minél jobban leegyszerűsítjük ezt a helyzetet, annál jobb. És aztán a munkaerőpiacra való belépés kérdése, akár a tanulmányok alatt. Most itt a 10 óra vagy 20 órás küszöbérték, mert nem akarok belemenni, tudjuk, hogy a munkaerőpiac nemzeti hatáskörbe tartozik, de azért mégiscsak lehetőséget kell biztosítani a kutatóknak és a diákoknak arra, hogy közben fenntartsák magukat valamiféle munkából. Talán a tanács is egyetérthet velünk abban, hogy Európát vonzóvá kell tenni, és talán sikerül majd ebből a szempontból kompromisszumra jutnunk, ugyanis egyszerűen nem elég jó most a tanács álláspontja, nem tudjuk ezt most a jelenlegi formájában támogatni. Köszönöm szépen. Tánya az SZND-től nincs itt. Senki sem akar mondani semmit az SZND soraiból. Rendben. Akkor Timothy következik. az ECR nevében. Én szerintem nagyon fontos mindannyiunk számára az, hogy a lehetőségeket ki tudjuk, meg tudjuk élni. Először is egyértelmű, hogy mik a céljai ezeknek az intézkedéseknek. Biztos, hogy többségünk ezt támogatja is. És persze nagyon fontos az is, hogy ide vonzzuk az embereket, a világ minden részéről, hogy itt tovább tanuljanak, és megismerjék az európai országokat. De számomra az is fontos, hogy világosá tegyük ebben a jelentésben, hogy azért még mindig nagyon nagy a kihasználás a vannak olyan munkák, amelyeknek nagyon cifra neve van, és mégis kihasználáson alapul az egész. És ez igenis is aggályos. Számomra tehát a problémát a dolog van a következő jelenti. Nagyon gyakran nemzeti szinten születnek döntések. Például dönthetnek a tagállamok arról, hogy hogyan akarják megszervezni a felsőoktatásukat, hogyan kívánnak odavonzani Európából kívüli diákokat. És ehhez hozzá igazítják a bevándorlási politikájukat is, hogy figyelme tudják venni mindezt. És aztán a kritériumrendszer is érdekes ebből a szempontból, amely az egyetemekre való bejutást garantálja. Nos, itt a szubszidiaritás elve, elvének kérdése merül fel. Valóban ezeket az embereket ki lehet használni, és ezzel a kérdéssel inkább nemzeti szinten kellene foglalkozni, nem európai szinten, mert egész egyszerűen nem ismerjük az összes különbséget azzal kapcsolatban, hogy hol mi is történik, hol milyen visszaélésekre kerül sor nem ellenezzük azt, hogy fiatalok jöjjenek az Európai Unióba. Én csak egyszerűen azt kérdőjelezem meg, hogy szükséges-e ennek a konkrét eszköznek a felhasználása az előbb említett célok megvalósításához. Úgy látom, hogy nincs itt a legtöbb árnyékjelentéstevő, esetleg más parlamenti képviselők hozzá kívánnak ezt szólni ehhez a témához. Hogyha senki, akkor nézzük az elnökséget. Tisztelt képviselők, kollégák! Először szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehetek az szakbizottság és bemutatottam a tanács a tárgyalások vonatkozó mandátumának miben létét. A tanács arra alapozta véleményét, a jelenlegi gazdaság és politika helyzetben az irányen fő célja az kell legyen, hogy a tudás és szakismeretek átadása könnyebben menjen, és a versenyben Európa, az EU globális versenyképessége erősödjék. Erre alapozva a tanács úgy döntött, hogy két kötelező kategóriát állít fel a harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy az irányelv hatája vegye őket. Kutatók is diákok ezek. Két kategória a tudás transfer és versenyképesség javításának eszköze lehet. A tanács külön figyelmet szentelt a tudósok felvételi kritériumaira, amelyeket a tagállamok rugalmasabbá és kevésbé bürokratikusabbá akarnak tenni, hogy könnyebben tudjanak beengedni kutatókat, tudósokat. Az Inter-EU mobilitási rendszer, amelyet a tanács javasol, általában a mobilitási rendszerre alapul, amelyet az ICT irányelv irányoz elő a tanács javaslata. Rövid távú és hosszú távú mobilitási célokat határoz meg a kutatók számára, a, rend, a diákok számára adott rendelkezések pedig a szemeszterekkel számolt oktatási időre alapul a kutatók családtagjai számára is meghatározni a mobilitás lehetőségét, hogy a kutató jöhessenek, hogyha hosszabb távon költözik az EU-ba. A szabályokra vonatkozó referenciapont az egyenlő elbánás tekintetében az egyes kategóriákban az a Single Permit Directive. Ezek a kategóriák harmadik állampolgárok esetében a tagállami jogszabályokra vonatkoznak, hanem egyenlő elbánás alá kell venni ezeket a munkavállalókat. Fontos megemlíteni, hogy a kutatók taníthatnak is a kutatási tevékenység mellett az EU-ban, a diákok meg dolgozhatnak a tanulmányok mellett. Mindkét csoportnak van joga, hogy üzleti tevékenység vagy munkakeresés céljából a kutatás vagy a tanulmány elvégzése után még az EU-ban maradjanak. Ami a többi a javaslat által lefedett csoportot illeti a tanács azt a nézetet vallja, hogy a jelenlegi EU jogszabályi alap a szakképzettekre vonatkozó szabályok elégségesek és rugalmasak ahhoz, hogy a migránsok és a, a, a kibocsátó és befogadó országok igényének megfeleljenek, valamint a jelenlegi jogszabályokat fent akarja tartani a tanács a kategóriákat tekintetve, csak néhány módosítást bevezetve ezekre vonatkozóan. Ahogy már a jelentőstevő is kifejtette, az irányelv hatáját hosszan tárgyalták a tanácsban, az egyik legnehezebb kérdésnek bizonyult ez ott. A tagállamok különösen a gyerekfelvigyázók és egyéb munkavállalók ügyében, valamint a fizetett gyakornokok esetében vitatkoztak a hatályon, mert nagyon heterogén csoportjai lehetnek ezek harmadik országbeli állampolgároknak. Ide van a kutatók és az oper eh, munkavállalók. Az utóbbiakat kizárnák az irányelv hatájáról. Végül szeretnék rámutatni, hogy a az elnökség már jelent, kapcsolatba lépett a jelentéstevővel és a tárgyalócsoporttal. Megteszünk minden annak érdekében, hogy előre a tárgyalásokat a mi elnökségünk alatt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, apologies, I didn't... Köszönöm szépen. Elnézést, hogy nem jelentettem be, hogy Fáti asszony fog majd szólni hozzánk, de nem tudtam hogy valójában kiképviseli a bizottságot. Most pedig Polinta Pike-nak adom át a szót. Először is köszönöm szépen, elnök úr, a szót, illetve a parlamentnek is köszönöm ezt a véleményt, ami nagyon összhangban áll a bizottsági javaslattal, és számos területen még továbbra, tovább is megy a bizottsági álláspontnál. Örömmel nyugtázom másodszorban, hogy minden intézmény úgy látja, hogy ez egy fontos Európa versenyképességét fokozó javaslat. Örülök, hogy végül eljutottunk az első trialógusnak a kezdetéhez, illetve amikor hamarosan kezdődik a parlament, illetve soros elnökség részvételével jövő héten az első trialógus. Wikström asszony, alig várjuk a tárgyalásokat. Köszönöm. Elnök, hát ez valóban nagyon tömör, lényegre törő megfogalmazás volt a bizottság részéről, tehát Európa versenyképességéről van szó, emlékeztetném a kollégákat, nem is új képviselőkről beszélhetünk, hiszen hét eh, hónapja itt vannak már és működnek, de nagyon fontos ezt hangsúlyoznom, hogy a szezonális munkavállalók, illetve az infokommunikációs csomag régóta készülőben van a Lisszaboni szerződés keretei között, és itt a szakbizottság előtt alakult ez a kérdéskör. Úgy gondolom, hogy komolyan kell vennünk ezt a területet. Wikström asszony odaadó munkát végzett ezen a téren, oda kell erre figyelnünk, mert ez egy érzékeny terület hogyha nyomon követjük a dolgok alakulását, illetve a részleteket, akkor azt látjuk, hogy ez is ugyanolyan jelentőséggel bír, mint mondjuk a migráció kezelése, amelyről ma tartottunk vitát. Tehát, Cecilia, most visszaadom a szót, hogy zárd le ezt a jelen vitakört. Emlékeztetnék rá, hogy március 3-a az első trialógus. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, a véleményeket. A parlament összetartó álláspontot képvisel, jó ezt tudni. Az előző ciklusban kezdtük meg ezt a munkát, és azóta töretlenül folyik. Ami a tanácsot illeti, a mandátum, illetve az álláspont sokban a mi álláspontunk ellen mutat, de a magasan képzettek számára vonzóvá szeretné a tanács is tenni Európát, és ezt üdvözlendőnek tartom. A tanács is egyetért, hogy az EU versenyképességét növelni kellene. Úgyhogy a szép szavakból most már konkrét lépések legyenek, valósuljanak meg az elegáns megfogalmazások, ne maradjanak papíron. lényegesnek tartom, hogy most az előző ciklusból szinte mindenki ismeri a hátteret, tehát a következő napokban ezen a lényeges területen előrelépésre számítunk. A bizottság részéről a versenyképesség, illetve az európai jólét növelése volt a kiemelt cél Európában. Pont erre van szükség a válság közepette, és azt a benyomást is szeretnénk sugározni azt a képet erősíteni, hogy komolyan vesszük ezt a feladatot, hogy nem csak egy süllyedő kontinens végnapjai felett gyászolunk, hanem éppen a szép jövőt készítjük előre. A versenyképességet szeretnénk fokozni, tehát ebben a szellemben folytassuk. Köszönöm. Uh, Elnök, köszönöm szépen, és sok sikert a trialógusokhoz. Kedves kollégák, Következik a hetes napi rendi pont a bizottság ismertetője a belügyi alap alakulásáról. Illetve kollégák, arra szeretnék mindenkit kérni, hogy ezt vegye nagyon komolyan. Mert kaptunk egy rövid feljegyzést például a DG Home-tól, amelyet közreadtak mindenki számára és a következő 7 évre megfogalmazza a belügyi alapnak a kereteit, illetve a szakpolitikai párbeszédnek a várható kereteit. Itt fogalmazódnak meg a részletek a tagállamok szempontjából. Úgyhogy a nemzeti programok témáról a bizottság képviselőjét hallhatjuk majd emlékeztetül a parlament jogi garanciákat kapott, minimális finanszírozási százalékokra, illetve egyes pénzügyi eszközök finanszírozására. A szakbizottságunk szempontjából ezért is nagyon fontos áttekinteni, hogy a tagállamok hogyan kezelték ezt a területet, illetve hogy kérte valaki mentességet, derogációt. Úgyhogy Belindát fogjuk most meghallgatni hogy írott anyagot ugyan nem kaptunk, de Belinda átadom a szót, és várjuk a szóbeli tájékoztatást. Köszönöm szépen. Igyekszem röviden fogalmazni. Köszönöm a lehetőséget, hogy ismét eljöhettem ide a szakbizottság ülésére, és a nemzeti programok végrehajtásáról szólhatok önökhöz, a belügyi alap felhasználásáról. Ez a harmadik lehetőség. A rendelet elfogadása óta októberben és decemberben jártunk korábban itt. Elmondom a program elfogadásával kapcsolatos hátteret, illetve a célok tagállami végrehajtását, ennek a jelenlegi helyzetét és a partnerség, illetve monitorozó mechanizmusnak a működését ismertetném. Elnök úr, a, ön a szakbizottság levelében a minimum százalékokat emelte ki, én is erre fogok összpontosítani összeállítottunk egy erre vonatkozó dokumentumot, amely a friss fejleményeket tartalmazza. Bizonyára örömmel olvasták volna korábban, de igyekeztünk minél napra készebben megfogalmazni a friss fejleményeket. Folynak a tagállamokkal a tárgyalások egyébként, különösen ott, ahol a minimum százalék jogi előírásától el szeretnének térni a felek, majd erre kitérek emlékeztetőül a migrációs, illetve belbiztonsági és menekültügyi alap közös kezelés alatt áll. 2,7 milliárd euró áll rendelkezésre több éves keretben, és 2,2 milliárd a belső célokra. 57 nemzeti programot fogadtak el ideg, 54-et be is nyújtottak a bizottsághoz. És a négy Schengeni társult tagállam dokumentumait kell még előterjeszteni. Itt a rendeletnek az alkalmazásával összefüggő kérdéseket kell előbb tisztáznunk, ami évvégéig eltarthat. A nemzeti programok megvitatása folyamatban van, és még dolgozni kell némely programokon, de 22 nemzeti program már kellően kiérleltnek minősül. És ezek jóváhagyása a bizottság részéről megkezdődött, ami azt jelenti, hogy a bizottsági jóváhagyás megszületett a 2014-es finanszírozás, illetve eszközöknek a felhasználásáról struktúrális alapokkal összefüggésben, és a 22 nemzeti program végleges jóváhagyása március végéig várható. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a pénzügyi rendelet értelmében 2014-ről ezek az előirányzatok nem csoportosíthatók át, nem hozhatók át. Tehát a um, további előírás hogy a megfelelő tagállami hatóság a honlapján közé kell, hogy tegye a jóváhagyott programot, és amint ez megtörténik, megkezdődik az összegek folyósítása előfinanszírozással. Ez a teljes előirányzat 4%-át jelenti a program költségéből, valamint éves szinten 2015-re 3% előfinanszírozás lehetséges, hogyha a tagállam kijelölte az illetékes hatóságot és a 18 tagállamból csak 5 tette ezt meg, vagyis ennyien jelölték ki az illetékes hatóságokat. Emlékeztettük is a többieket, hogy erre szükség van. A nemzeti program elfogadása egy dolog, ám az EU központi keretből a nemzeti költségvetéshez csak akkor kerül át az előirányzat, hogyha ennek megfelelő nemzeti kerete van, tehát tisztázni kell, hogy mely civil szervezetek többek között illetékesek. És a több éves pénzügyi keretről szóló rendeletet a tanács és a parlament előbb kénytelen aktualizálni, és csak utána kezdődhet a végrehajtás. A Költségvetési Bizottságban éppen erről tárgyunk ezen a héten. Hogyha ez megtörténik, akkor a pénzügyi profilokat a programok tekintetében aktualizáljuk, és 2015-től 17-ig terjednek majd az előirányzatok. Tehát a fő rendelkezések csak az MFF keretnek a frissítése után eh, lesz majd lehetséges. Ez még idén várható. Párhuzamosan tárgyalunk a tagállamokkal, és nagyon reméljük, hogy az MFF rendelet felővizsgálatáig el is készülünk a hátralévő programokkal. A tagállamok helyzetéről szeretnék szólni, illetve minimum százalékokról. A bizottság ezt nagyon részletes, részletesen nyomon követi a nemzeti programok finanszírozási előírásai fényében. Külön vizsgáljuk, hogy a, az alap jogi aktusokkal összhangban legyenek a tagállami rendelkezések, és a végső megállapodásnak ez előfeltétele. Általában a minimumot tiszteletben tartják a tagállamok, de eltérés esetén a bizottság részletesen megvizsgálja, hogy indokolta az adott eltérés. Minden bizonyal emlékszik még mindenki arra, hogy itt a minimális arányok betartására hívja fel a figyelmet ez a szöveg, de amennyiben ez nem történik meg, akkor meg kell magyarázzák a tagállamok, hogy miért nem feleltek meg ennek az elvárásnak. Tehát világossá tettük azt is, hogy a bizottság nem fogja elfogadni azokat a programokat, amelyekben nem kielégítőek a magyarázatok. Azt szeretnénk ugyanis, hogy a célok megvalósuljanak, és ne kockáztassunk semmit a minimális finanszírozási szintek tekintetében. a tagállamok a lehető legnagyobb részét ennek az alapnak a menedékes rendszer kialakítására fogják fordítani. Málta, Olaszország, Svédország, Görögország és Horvátország esetében is ez így van. Itt 57 és 32 százalékról beszél a szöveg. Fontos tehát az uniós sztenderdek kialakítása és a kapacitás bővítése, illetve a szolgáltatások javítása a nemzetközi védelem szempontjából kell javítani ezeket a kritériumokat. Tehát itt a minimális arányszámok, ez látszik egyébként a dokumentumokból is. Itt vannak kisebb eltérések Lettország esetében, illetve Szlovákia esetében láthatunk ilyet. Ott 19% Lettország esetében, vagy 20% és 17% Szlovénia vagy Szlovákia esetében. Itt azért olvashatjuk ezt, ez valószínűleg nem is direkt alakult ki így, de még meg fogjuk beszélni az érintett tagállamokkal, ugyanis ezek nincsenek, nem állnak készen arra, hogy elfogadjuk ezeket a programokat. Portugália, Lengyelország, Csehország, Németország és Svédország esetében 57 és 43 százalékra tehető ez az arány. Az összes tagállam esetében a minimális arányszámot betartják, egy kivétel ez pedig Görögország. Görögországgal továbbra is tárgyalásokat folytatunk az egész program tekintetében, még a programokat egyébként módosítaniuk kell, át kell adniuk, és tudják azt is, hogy a politikai prioritásokat is felül kell vizsgálják. Tudjuk, hogy Görögország most megvizsgálja azt a lehetőséget, hogy olyan intézkedéseket alkosson, amelyek a strukturális és beruházási alapból csoportosítanának át összegeket a menekültek integrációjára. És ezzel optimalizálni tudják az összes alapból rejlő lehetőségeket az integrációra fordítva azokat. Ami pedig az ígéreteket illeti 2014-2016 5 esetében 16 tagállam több mint 14 ezer személyre tett ígéretet, ezekből Svédország tett a legmagasabb ígéretet. Szíriaiak egyébként a legtöbben, akik be akarnak jutni az Európai Unióba, több mint 6 ezeren. Amennyiben önöket ez érdekli, akkor majd a titkárságnak át fogjuk adni a pontosabb számadatokat. Ezen kívül fontos azt is látni, hogy Bulgária fontos nemzeti felajánlásokat tett. Itt 40%-ról beszélünk, az Egyesült Királyságban 50%. A beruházás 4% és 30% közé tehető többi tagállam esetében. Fontos azoknak a rendszereknek a kialakítása, amelyek az önkéntes visszatérést támogatják. Származás szerinti országba vagy máshová. A nemzeti programok esetében 7 tagállam nemzeti programok alapján további összegeket ajánlott fel arra, hogy különleges intézkedéseket tesznek ebben a témakörben. Tehát itt összesen 45 millióról beszélünk, Belgium, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia és Románia esetében. Most nézzük meg az ISF nemzeti programjait. Azok a tagállamok, amelyek igen sokat fektetnek be a határprogramokba, és a nemzeti kapacitásépítést támogatják, valamint a vízum kérdés. Belgium, Bulgária, Németország, Románia, Luxemburg, Málta és Magyarország. Itt 17 százalékja a programoknak erre a célra lett fordítva. Aztán a külső határok hatékony menedzselésével kapcsolatban, tehát itt az információs rendszer jó új technológiák felhasználásával, itt minden tagállamban megvannak a megkövetelt számarányok. a nemzeti Görögország, Litvánia és Spanyolország az Euroszol rendelettel kaptettek megfelelő felajánlásokat. Ezekben az esetekben elfogadottnak tekinthető a program Belgium és Dánia. Tehát ezeket március végéig el fogjuk fogadni, itt vannak táblázatok, amelyeket átküldtünk önöknek. Belgium 1%-ot és Dánia pedig 0%-ot fizet be az Euroszolba. Belgium esetében azt láthattuk, hogy bizonyította azt, hogy különleges helyzetben van, ezzel az egy százalékkal az allokációknak és a követelményeknek megfelelt. Fontos azt is látni, hogy az ISF intézkedések között mm, elképzelhető az, hogy akár 40%-át a nemzeti programnak az operatív támogatásokra fordítja. Tehát itt tulajdonképpen akár a személyzeti költségeket is fedezheti ebből. Tehát ez maximum 40% lehet. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem akarták erre használni a finanszírozást, úgyhogy mi a mediterrán országokat vizsgáltuk meg ebből a szempontból, mert szeretnénk, hogy a leginkább nehéz helyzetben lévő országok esetében vizsgáljuk meg ezt a helyzetet. A lehető legnagyobb arány ebben az esetben Ausztria 17%-ot mutat, három tagállam még a minimális szint alatt kívánt költeni az együttműködésekre. Nyolc tagállam fog további finanszírozást kapni arra, hogy együtt, konzuli együttműködést tudjanak kialakítani. Csehország, Belgium, Franciaország, Németország, Lengyelország, Szlovénia. Itt 12 projektről van szó, az együttműködési projektek, 14,5 millió egyébként az erre fordítható összeg. Különböző Frontex koordinációs műveletekben használatos berendezéseket lehet ebből vár, vásárolni. A Frontex alkalmazza ezeket a közös műveletek esetében, és ebben az esetben 13 tagállam kap majd összesen 132 millió eurót. Ez persze nagyon érdekelt mindenkit, nagyon sokan kértek ebből a fajta támogatásból, azt hiszem hétszer annyian, mint amennyi pénz volt, vagy állt rendelkezésre. Ausztria, Bulgária, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Portugália, Románia és Lengyelország is kapnak ebből. Aztán jön az ISF Police, tehát a rendőrségi rész. Itt a cselekmények elleni harc az ESF allokáció, nemzeti allokációban Litvánia, Írország és Görögország 85%-a megy erre a pontra a teljes pénznek, minden tagállam megfelelő százalékban. Svédország, Litvánia 50%-et kapja olyan intézkedések, amelyek adminisztratív és operatív képességeket erősítenek, és válságokat, illetve kritikus infrastruktúrás pontokat segítenek. Egy tagállamban, mely nem tartotta a minimum százalékot, az Írország, amely nem kíván egyetlen ISF eszköz sem alkalmazni válságkezelésre és kritikus infrastruktúrai fejlesztésekre. A minimum itt 10 százalék a szabályozás szerint. Mivel nemrégiben kaptuk csak meg az programot, még vizsgáljuk és megvitatjuk majd az írhatóságokkal ezt a kérdést. Szeretném röviden megrömíteni a zárás előtt még a partneri és monitoring rendelkedéseket. Ezt is köszönöm a parlamentnek, a támogatást a bizottságnak, és ezek a rendelkezések benne is maradtak a szabályozásban. A tagállamok talán nem annyira örültek ennek, mint a bizottság és a parlament. Szerintünk azonban fontos mechanizmusok ezek már több éve működnek, a többi megosztott menedzsment programban, és úgy gondoljuk, hogy az arányos és megfelelő a programtípusokhoz ez a megoldás. Egészében úgy érezzük, hogy a tagállamok a partneri elv melletti elkötelezettségüket bemutatták azon olyan struktúrák és mechanizmusokkal, illetve mondatok bizottság felállításával, amelyek erről tanúskodnak. A nemzetközi szervezetek és NGO-k is részt kell vehessenek ezekben a szervezetekben, a partnerrendszerekben és a monitoring bizottságban a kisebbségek képviselével, minisztériumokkal, önkormányzatokkal egyetemben a monitoring bizottságok nagyon széles feladatot kaptak az egész programmenedzsment körben, ciklusban, programkészítéstől, végrehajtásnál, monitoringon, értékelésen át jelentéskészítésig konzultálnak velük a nemzeti programok esetleges módosításáról, illetve a végrehajtás meg a, a értekelés tekintetében is. Egyesekben a monitoring bizottságok stratégiai tanácsokat adhatnak a kompetens hatóságoknak, összeillesztve a programcélokat és a konkrét végrehajtás mikéntjét, irányítási lépéseket is beleértve. Arra bátorítom a parlamenti képviselőket, hogy biztosítsák azt, hogy a szereplők, NGO, de más szervezetek is a tagállamokban tájékozódhassanak a partneri és monitoring bizottságok működéséről, vegyenek ebben részt ott helyben, annak érdekében, hogy a végrehajtást követően a programok esetleges megújításában megjelenjenek az adott tagállam sajátságos viszonyai. a zárom azt mondottam, 22 programot hagyunk jóvá március végéig, ez a terv, és ezt követően szívesen beszámolom majd a tárgyalások alakulásáról a többi program kapcsán. Bizonyal tudják, hogy ezek folyamatban levő tárgyalások. Írásban megadtuk azokat a számadatokat, melyek a jelenlegi helyzetet tükrözik a minimum százalékok tekintetében, figyelembe véve az, hogy folynak még tárgyalások, tehát a tagállamok jel, azok, amelyek jelen pillanatban nem tartják a minimum százalékos követelményt, amelyet most a parlament irányzott elő, nem feltétlenül jelent azt, hogy le is zárult már mindez. Ezek még nyílt ügyek, különösen Görögország tekintetében a görög hatóságok most vizsgálják felül a beadott adatokat, és Görögországban nagyon sok kihívással kell nézem az összes olyan célt, illetően amelyet az AMEF tartalmaz, se bármely kérdésben további tájékoztatást tudunk adni a tagállami vállalásokról, akkor szívesen frissítjük az információt. Uh, Köszönöm szépen, Belinda. Azt hiszem, hogy jó lenne, ha írásban is kaphatnánk erről tájékoztatót, és mindenképpen igénybe vesszük majd azt, amit javasolt a belügyi alap témakörében. Az átláthatóság volt a legfontosabb. A parlament ezt kritikus jelentőségűnek tartja, és örülök, hogy szóban egy kicsit bővebben kifejtette ezt a témát. Nincs túl sok képviselő itt, de aki itt van, az elkötelezetten dolgozik ezen a területen. Úgyhogy hasznos volt ez az ismertető. Most Szilvi Guillaume kap elsőként szót, előadóként, de kérdezem, hogy ki szeretne még szólni, Barbara Spinelli, ki más ebben a körben, jó úr, ki akar még hozzászólni? azért is szántunk elég időt erre a témára, mert nagyon fontos. Tehát más nem jelentkezik, akkor Szilvit kérdezem, hogy elsőként vagy a végén szeretne. Akkor a többi kollégának adom meg a szót sorrendben, és aztán te pedig a végén következhetsz majd. Spinelli asszony. Barbara Spinelli, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen szeretnék idézni. Egy maffia vezértől. Itt egy nagy római balhéról vagy botrányról van szó. Ez a Maffia főváros című botrány nevet viseli. úrról van szó, aki egy lehallgatott telefonbeszélgetésben a következőket mondja egy barátjának. Tudod azt, hogy én egyáltalán mennyit keresek a bevándorlókkal? Azt kell, hogy mondjam, hogy a mm, drogkereskedelem ennél sokkal kevesebbet hoz a konyhára. Tehát itt láthatjuk, hogy Bucci, aki az olasz politikai mm, elithez is igencsak közel áll, az európai pénzekből keresi kenyerét. 5 év alatt Európa 500 milliót adott a menekült helyzet rendezésére, főként a befogadó központok felújítására. És ez, ez a felújítás nem valósult meg. Olaszország a következőket mondja. 50%-ot adjunk a menedékes rendszerre, 35%-ot a legális bevándorlás és az integráció kérdésére fordítsunk. Én azt szeretném kérdezni, vagy kérni a bizottságtól, hogy átláthatóság és garanciák valósuljanak meg az olasz kormány részéről, és hogy, val- hogy hogyan monitorozzák ezeket a borzasztó korrupt ügyeket, amelyek pontosan ezekkel az európai alapokkal függenek össze, és ráadásul a legszerencsétlenebb bevándorlók bőrére, az ő bőrüket viszik vására. Köszönöm szépen, Barbara. Most Carlos Coelho következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a részletes ismertetőt is, amelyet a szakértő hallottunk. Ezen a téren világosan kell látnunk, hogy átláthatóságra van szükség ahhoz, hogy értékelni tudjuk, hogy van -e elég forrás, illetve hogy jól hasznosítjuk-e az európai forrásokat. Tehát az Európai Bizottságtól várja a szakbizottságunk az erre vonatkozó fontos információkat. Én magam is aláhúznám azt, amit ön már elmondott, a e pálykasszony. Nagyon jó, hogy a nemzeti programokról részletesebb beszámolót ígért nekünk, és arra szerettem volna rákérdezni, hogy azt szeretném kérni tőle, hogy egy kis hátteret adjon a dokumentum értelmezéséhez, mert nagyon kiterjedt és nehezen áttekinthető. Elnök, köszönöm szépen. Szilvinek adom át a szót. Tessék, Szilvi. Igen, én két dologra térnék vissza, amelyekre a kollégák felhívták a figyelmet. Egy teljesen más, de indokolt regiszterben szólnék. Tehát Carlos egy kicsit megzavartak engem is a számok, és olyan dokumentumot igényelnék, amely mélyrehatóban bemutatja az adatokat, mélyebbre hatóan, mint ez az összegző, összefoglaló oszlop. És Barbara, egy olyan anyagra lenne szükség, ami általánosan terjeszthető, és érthető. Azt gondolom, hogy az olasz probléma nem egyedül Olaszországra jellemző. Tehát teljesen egyetértek a kollégák észrevételeivel. Pálykasszonynak köszönöm az ismertetőt, köszönöm, hogy itt van a körünkben, és szeretnék még a számokkal kapcsolatban néhány kérdésben világosabban látni talán lesz majd erre lehetőség. A minimum arányok, százalékok tekintetében például szeretnénk látni, hogy mely tagállamok tartották be az előírásokat, és melyek nem. Érdemes lenne az indokokat is megismerni, illetve hogy mennyire legitimek ezek. Aztán a menekültügyek állása utalt ön is arra, illetve az elnök úr szintén, hogy a tagállamok nagy erőfeszítéseket tesznek a menekültek visszatelepítésére, és a kérdés az, hogy ez az eljárás megfelelő-e, illetve hogy állunk vele. Aztán ez egy fontos egyeztetés a bizottsággal a részünkről, hogy a kényszer hazatelepítés hogy alakul, illetve milyen arányban önkéntes ez. Működik-e ez a megoldás? Reális-e? Csak elkaptam röptében néhány számot, és e, ezekről várnék bővebb hátteret. Beszélt az illetékes hatóságok tagállami kinevezésének az előírásáról, hogyha sikerült jól értenem, azt mondta, hogy még kevés tagállam, tehát 18-ból mindössze 5 tagállam jelöltek ki az illetékes hatóságokat, Carlos is ezt jelezte felém, és Egyrészt jó, hogy néhányaknak sikerült, de szeretném az összképet látni. Az utolsó kérdésem pedig, mintha óvatosságra intene bennünket a civil szervezetek bevonásával kapcsolatban. Egy kicsit eh, frusztráló talán az ő helyzetük. Szeretném, hogyha bővebben tájékoztatnak. Köszönöm. Thank you very much, Sylvie. no other... Köszönöm szépen, Szilvi. Ha mások nem kívánnak hozzászólni, akkor visszaadom a szót Pike Belindának. Köszönöm, igyekszem. Reflektálni a kérdésekre, ha valami kimaradna szóljanak a felelős hatóságok ügyében emlékeznek arra, hogy a horizontális szabályozásban hogyan kezeltük ezt a felelős hatóságok kiasztását, nevezetesen a, a tagállamok, ha csak nem jelölnek formálisan ki hatóságot, akkor nem kapják meg a pénzt. Elég erős ösztönző ez. Nagyon bosszantó, hogy ilyen kevesen tették meg ezt eddig, mert hogy volt bőven idő mindenre, és olyan szolid alapokban szerzett tapasztalatból tudhatnák, hogy milyen lépésekre van szükség. Minden tagállamot figyelmeztettünk. Különösen azok számára lesz ez kritikus, ahol a programokat márciusban fogadták el. Mert úgy nem kapják meg a pénzt addig, úgyhogy ott meg már égető lesz. Szerintem ez elég erős ösztönző. Mondom, buszon látni, hogy civil szervezetek jelzik, hogy nem, hogy egy, nem folyik időben be a pénz, nem semmiféle pénz nem jön a bizottságtól majd, ha nem örülök ki a hatóságot. A számadatokkal kapcsolatban igen, átadok a resettlement témájából adódó információt, meg az egyes cselekvésekre alakált pénzek pontos adatait, illetve a pótlagos finanszírozás a nemzeti programokra vonatkozóan adatait. A nemzeti program része lesz a finanszírozás a resettlement körében, annak részeként jelölhető meg. Aztán konkrétan Spinelli asszony által felvetett kérdés. Sajnos nem emlékszem, de tudom, hogy egyik képviselő írt a bizottságnak ebben, lehet, hogy a kérdésben lehet, hogy ön volt, tehát emlék láttam egy, egy, egy levelet, amely ugyanezzel a kérdéssel foglalkozott, nem emlékszem a szerzőjére. Valóban fontos, hogy garantáljuk, hogy ez a pénz korrekt, szabályos módon kerüljön felhasználásra a tagállam részéről. Ezért követeljük. Követeljük meg a tagállamoktól jelöljük ki a felelős hatóságokat, amelyek gazdálkodnak e- ezekkel a pénzeszközökkel minden évben monitoring történik a programok tekintetében, és jelentés készül, auditokat kell végrehajtsanak a hatóságok, és nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, különösen akkor, hogyha arra utaló jelek vannak, hogy nem elég robosztus a rendszer. Az olasz hatóságok értékelése a programról most folyik, úgyhogy velük kell szorosan együtt közvetlenül figyelemmel kísérjük a fejleményeket, a finanszírozás átadása kapcsán. Yeah, I'm just, just to... Fontos, hogy ezek a vállalások teljesítése kerüljenek. A 14.500 hely megvan, fontos, hogy végrehajtásra kerüljen mindez tehát. Remélem. A civil szervezetekről még. Tudom, hogy ezt megvitattuk a triológus során is, az anf ben ám az ISF ügyében is fontos, hogy az NGO-k és más nem állami szereplők is magukban tudjanak ezekről az alapokról, és képesek legyenek részt venni azokban a megbeszélésekben, amelyek a felhasználás mikéntjét határozzák meg, már a szakpolitikai dialógusban is részt kell vegyenek a tagállamokban ezek a szereplők. Egyes belügyi területeken a civil szervezet szerepe, szféra szerepe kevésbé ismert, vagy be, be elfogadott az NGO-k szerepe míg más területeken inkább elfogadottak. A bizottság szerint fontos, hogy a civil társadalom részt vegyen mindenhol, minden területen, ott is, ahol nem hagyományosan elfogadott a szerepük. Bizonyos agályok megfogalmazódtak olyan témákban, amelyek a nagyon kényes információ forog mondjuk a rendőr együttműködésben, azt nem kéne megnyitni külsősök előtt. Ez persze kivétel, ám az önkormányzatok szervezetek a programok kilakításában, végrehajtásában igenis szerepet kell kapjanak. Elnök, a weboldalról beszélt az ngo számára a weboldalon lehetne tájköztást adni, egy gyakorlati pontokat ismertetve a részvételről. Nem tudom, mennyire jó a weboldalunk most, biztosan lehet javítani rajta, de igyekszünk több tartalmat feltenni az oldalra, és a nemzeti tagállamok, a tagállami oldalakra linkeket föltenni, ahova, hogy a tagállamokon belül működők meg tudják találni azokat a tagállami weboldalakat a bizottságiról tovább kutatva, ha találnak lebontott információt minden, minden bizonyal meg kell ez történjen, úgyhogy tervezzük. I mean, I want to, uh, my role here, I think... Az én szerepem itt abban áll, hogy a jelentéstevő és a képviselők nevében értékeljük az önök beszámolóját. Számunkra az átláthatóság és a számon kerhetőség kulcsfontosságú ebben az új mechanizmusban. Ezért szeretnénk a jövőben erre, ebbe az irányba terelni a dolgokat. Az átláthatóság olyan számon kérhetőséget jelent, amelyek például a weboldalon is meg kell jelenjenek. Számunkra ez nagyon fontos. Erről azt hiszem a kérdések is tanulbizonságot adtak. Bár sokan nem voltak jelen, de aki itt volt, annak a hozzászólása minőségéből megítélheti ennek fontosságát. Igen, szívesen visszajövök majd további tájékoztást adni a végrehajtási jelentések, ahogy elkészülnek jövőben, még ez évben is persze, de jövőre különösen beszámolni arról, mi történik a terepen, és akár egy-egy tagállamokat is felhívhatnak arra, hogy számoljanak be akár a helyben a végrehajtás mikéntjéről, hiszen végső soron az, az dönt, hogy a tagállamok mit csinálnak ott helyben az alapokkal, azon prioritások alapján, amelyeket a tanács és a parlament határoznak meg. Köszönöm szépen a prezentációt, meg a részletes beszámolót, és köszönöm képviselőtársaim hozzászólásait, meg a jelentéstevő munkáját. Egy kis gondban vagyunk, mert és Zseki Richard nincs itt, holott ő jönne. Sőt, ötig nem is fut be. A következő napi rendi pont aztán a munkadokumentum bemutatása, mert az jelentésem kapcsolódik, az árnyékelődők meg nincsenek itt. És sajnálatos feladatom az, hogy szünetet tartsak ötig. Mert hogy nem tudjuk tárgyalni ezeket a pontokat. Hamarabb végeztünk, mint szoktunk, ez önmagában jó, de meg kell várjuk. Nem, Carlos, parancsolj! Nem tudom, hogy van-e rá mód, hogy az árnyék előadókat fölhívjuk, mert nyilván itt vannak az épületben. Én is spekuláltam e erről magamban. Szofi, te árnyék előadó vagy? So this is, this is an ever, this is an ever moving feast. Ez egy, egy örök dolog, kibontakozóban van ez a dráma, kicsit megszíneztük így ezzel a dolgokat. Tehát 15 perces szünetet tartunk csak, egy, nevezzük kávészünetnek, Jacques Richard 15 percen belül befut, úgyhogy addig szüneteljünk. Carlos az rendben van? Akkor ez egy jó kompromisszum. Kirkhope visszaterelni ide egy kicsit számomra nehéz kihívásnak tűnt volna. Tehát 15 perc, nem több. Folytatjuk. 8-as ponttal. Please no longer. Colleagues, we must make a start because otherwise we're going to push our final item and it will be unfair to colleagues waiting for that also. So, uh... Elkezdenénk, kollégák. 15 percet mondtunk, és az már bőven letelt. Úgyhogy azok, akik visszajöttek, a nyolcas napi rendi pont tárgyalására, az ő kedvükért elkezdem, és itt vannak a vendégeink is. Úgyhogy a francia államtanács jelentése a témánk, a digitális technológiáról és az alapjogokról Zsáki Richard, a fő előadója ennek a e, témának, illetve Loren Sitterman, aki a téma illetékese a vendégeink a francia államtanács részéről. a digitális technológiák és az alapjogok összefüggéseiről évente készül egy jelentés. Ezt különösen fontosnak tartják ugyanis. Különböző csengő hangok hallatszanak valakinek. Szól a telefonja, vagy az enyém, és a 2014-es jelentés, tehát a digitális technológia és az alapjogok témáját tárgyalja. szakbizottságunk több tagját is érdekli ez a jelentés, és Albrecht előadónk ugyancsak erősen érdekelt ebben a témában. Tehát a digitális technológia, az új eszközök és az alapjogok védelme egy olyan témakör, amelynek az összefüggéseivel foglalkoznunk kell. Az EU megkapja a jelentést, és angolul is elérhető, úgyhogy Először Jackie Richard, aztán Loren Citterman kap szót. Ezt követőleg hozzászólhatnak a képviselők. Elsőként, tehát Richard úr, önnek adom át a szót, hogy tartsa meg az ismertetőjét. Mikrofon. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy fogadnak a szakbizottsági ülésükön. A cél, hogy röviden ismertessem éves jelentésünket. Előre bocsátani néhány módszertani észrevételt. Lehet, hogy meglepőnek találják, hogy a francia államtanács érdeklődést mutat a téma iránt. Szeretném önöket kicsit képbe hozni a munkamódszerünkről. Tulajdonképpen ez egy visszatérő téma, mert ahogy elnök úr is elmondta jelen pillanatban, azért vagyunk itt az Európai Parlamentben, hogy dolgozunk a következő jelentésen, és egyeztettünk is több képviselővel. Az Európai Bizottsággal és a tanácssal, és egyeztettük az adatvédelmi kérdéseket. Tehát az európai joganyag hátterében szeretnénk megvizsgálni az új technológiák hatását. Tehát itt létünk célja, hogy beszámoljak a munkánkról. Hallották, hogy minden évben mm, kiválasztja azt a súlyos jogi témát, a francia államtanács, amelyen nagyjából tíz hónapig dolgozik, és nem a francia államtanács, illetve kormánytanács munkák keretében, hanem tulajdonképpen egyfajta kutatási, vizsgálódási tevékenység keretében nézzük meg az adott kérdést amelynek van egy fő felelőse, illetve egy alfelelőse, és a munkánknak általában az a célja, hogy értékeljük a folyamatokat, illetve a különböző témáknak az alkalmazását. Ezek nagyon széles körű témák egyébként, általában jogi vonatkozásúak, de nem csak. Mert a közpolitikák formálására is nagy hangsúlyt fektet az államtanács. 2013-ban például a puha jog területével foglalkoztunk. Ez egy hozzánk hasonló intézmény részéről nem feltétlenül logikus vagy evidens, hogy a kemény jog intézménye a puha joggal foglalkozzon, de a Következő témánk a francia közigazgatás működése volt. És 2014-ben a digitális technológiák és az alapjogok voltak terítéken, 2015-ben pedig a gazdaságba való beavatkozás, illetve a területi gazdasági kérdések a képezik vizsgálódásunk tárgyát. Ami tehát a digitális témát illeti, miért és hogyan választottuk ki. Nyilván tudják, hogy a francia államtanács a szabadságjogok védője, védelmezője. És az informatikai digitális kérdések kérdésköre is ide sorolandó. Az 1990-es évektől ezt is feladatunknak tartjuk. Az államtanács kiemelten kezeli, tehát a személyiségjogok, az adatvédelem alakulását, illetve a digitális technológiákkal való összefüggést. Azért is tartozik hozzánk ez a témakör, mert a műszaki, gazdasági, illetve digitális fejlődés átalakította az adottságokat, és egyfajta ambivalens helyzetet teremtett. A digitális technológia felgyorsít és elősegít nagyon sok mindent, a szabadságunkkal hatékonyabban tudunk élni, ugyanakkor a magánéletre nézve kockázatot jelent, illetve adatvédelmi veszélyekkel is jár. Tehát ez keltette fel az érdeklődésünket, és számos javaslatot is tettünk. Tulajdonképpen 50 különböző ajánlás született, amely azt célozza, hogy a személyes adatok védelme hatékonyabbá váljon. Azt szerettük volna elérni, hogy az innovációt ne fékezzük a javaslatainkkal, tehát fejlődhessen a digitális terület munkahelyek jöhessenek létre ennek köszönhetően, és a jólét növekedhessen általunk. De ugyanakkor az aggájainkat szerettük volna kezelni, megoldani. Megvizsgáltuk tehát, hogy milyen koncepció érvényesül az adatok kezelésében. A személyes adatokat hogyan kezeli a digitális technika. miközben a tanulmányunk elkészült, nem azt mondanám, hogy haboztunk a kérdésekben, de tisztázni kellett bizonyos dolgokat kutatásmódszertani szempontból. Voltak ötletek, amelyek jónak tűntek, mégsem váltak be. Tehát az lebegett a szemünk előtt, hogy a személyi, személyes adatokat a leghatékonyabban tudjuk védeni és hogy az adat által érintett magánszemély legyen az adatnak a gazdája, az ő kezében legyen. Az a kérdés, hogy mi történik az adataival. Tehát ezt szerettük volna érvényre juttatni. És ahogy utaltam is rá, szakjogászokat kértünk fel erre a feladatra, és az adatvédelem elszánt harcosait vontuk be ebbe a munkába. Aztán az német alkotmányokhoz is hozzá fogtunk, vagy hát bele kuka, néztünk. Itt a Kárszúhelyi Alkotmánybíróság ön, az információs önmeghatározásra vonatkozó definícióját próbáltuk megvizsgálni, ezt egy kicsit nehéz még kimondani is, nem úgy megjegyezni. Ehhez képest egy egészen egyszerű gondolatról van szó, arról, hogy az embereknek, a személyeknek joguk van ahhoz, hogy eh, hogyan kívánnak kommunikálni, a személyes adataikat hogyan kívánják felhasználni. A Karlsruhei Alkotmánybíróság 83-ban egy népszámlálási törvényel kapcsolatban alkotta meg az információs ön meghatározás jogának definícióját. Itt egy koncepcióról van szó, ami a személyes adatokra vonatkozik, és ebből jó néhány javaslat fog fakadni, ez a net semlegességre is vonatkozik, és így tovább. Persze majd erről még Zimmermann úr sokat fog beszélni. Tehát itt egy alapelvről van szó, amely mindenféle más alapjogoknak is értelmet ad és garantálja azok, azokat. Tehát erre a koncepcióra építettük egész gondolatmenünket, gondolatmenetünket. Ennyit szerettem volna tehát elmondani abban a néhány percben, amit kaphattam és most azt hiszem, hogy majd a kollégám még hosszasabban kifejtheti az én gondolatmenetemet. Thank you very much, and we go... Köszönjük szépen. Szezeven úr, kapja meg akkor a szót minden további nélkül. Köszönöm szépen. 50 javaslatot fogalmaztunk meg. Ebből nem fogok mindent elmondani de néhány kulcsfontosságúra fogom felhívni a figyelmet, ugyanis az személyes adatok, amelyekkel az Európai Parlament is az elmúlt évben sokat foglalkozott, ezekre is vonatkozik. Nos, ez a jogszabály most épp a tanács előtt van. Tehát egy olyan megközelítésről van szó, amely két dimenzióra épül. Egyrészt nagyobb hatalommal ruházzuk fel a személyeket, hogy saját maguk kollektíve védjék ö, személyes adataikat. És ugyanakkor hatékonyabbá is akarjuk tenni a rendszert a hatóságok számára, főként az adatvédelmi hatóságokra gondolunk. Tehát egy egymás kiegészítő rendszerről van szó. Az embereknek ö, fegyvereket adunk a kezébe, hogy ö, könnyebben meg tudják védeni saját adataikat, és ö, ugyanakkor ugyanezt tesszük a hatóságokkal is. Tehát a technológia rendkívül fontos ebből a szempontból. A digitális technológiák nagyon gyakran a személyes adatok ellenségeként tüntetik fel, de ez nem igaz, mert sokszor pont ezeken keresztül lehet védeni a személyes adatokat, sőt ez egy külön feladata is lehet az illetékes hatóságoknak, ezen technológiák előmozdítása lehet az egyik ilyen cél vizualizációs technikák, vagy a személyes adatok felhasználása a cégek által, ezeknek a standard formáinak megalkotása, ezt az, ezzel az Európai Parlament is foglalkozott az elmúlt évben, és aztán a meta adatokra vonatkozóan is ezt meg lehet tenni. Tehát nagyon sok a technikai megoldás, de itt tulajdonképpen egy külön tevékenységi körré változik mindez a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok hatáskörén belül. Ezen kívül pedig a személyes adatok kollektív védelmére is oda gondolunk. Itt tulajdonképpen egy csoport védelemről van szó. Elképzelhető, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok, vagy más akár szakszervezetek is felléphetnek, akkor, amikor a személyes jogok, illetve személyes adatokhoz való jog sérül. Ez egy olyan javaslat, amelyet egyébként már az állam tanács a G29-ek 2014. decemberi Párizsi ülése után is kimondott. Van itt egy olyan javaslat is, amely arra vonat erősíteni a hatékonyságát a független adatvédelmi szervezeteknek. Ezen kívül a hatáskör kérdése merül fel, európai öm, adatvédelemre vonatkozó hatáskörre gondolok. Ugyanis manapság, akkor, amikor megnézzük, hogy melyek azok az európai általá, leginkább alkalmazott honlapok és a rájuk vonatkozó általános felhasz, vagy használati szabályok, ezek nagyon gyakran egy nem európai államra utalnak vissza. Ugyanis a szolgáltatás alkalmazásával az alkalmazó tulajdonképpen az európai joghatóságon kívül találja magát. Márpedig a nemzetközi magánjog alapján kellene ezt a helyzetet rendezni, és ezt a G29-ek is kimondták a Párizsi nyilatkozatban 2014. decemberében. Egy európai rendelettervezetben is lehetne ezt foganatosítani, az államtanács a szankciókra is, tehát a szankciók kérdésére is kitér, a rendelet tervezetben foglaltak szerint. A jelentésünkben azt is olvashatjuk, hogy egy nagyon körű eszköztárat kell biztosítani nagyon fontos az, hogy komolyan lehessen szankcionálni a komoly jogsértéseket, és ugyanakkor nagyobb jogbiztonságot kell teremteni azok számára, a gazdasági szereplőkre gondolok, akik a személyes adatokkal foglalkoznak. Tehát itt tulajdonképpen egy konformitási bizonyítványról lenne szó, vagyis aki az adatok kezelésével foglalkozik, az kapna egy ilyen bizonyítványt az illetékes hatóságtól, annak érdekében, hogy kimondjuk, hogy a adatok kezelése megfelel a jogszabályoknak. És aztán vannak ugye kockázatosabb adatkezelési formák, Természetesen nem lehet mindent ellenőrizni, de egyfajta kötelező biztosítási rendszert ki lehetne dolgozni, nem csak az adatkezelés során, hanem később is nyomon lehetne követni azt, hogy mennyire valósulnak meg az adatvédelmi jogok. Vannak persze más javaslatok is még ebben a jelentésben, de most várom inkább az önök kérdéseit. Thank you, Mr. Seisman. I think we can, this is an excellent Köszönöm szépen. Ez jól átvezet bennünket a következő témakörre. A munkadokumentumra, a megfigyelésekkel kapcsolatban készült jelentés témájára. Köszönöm szépen! hamarosan megérkeznek a tagjaink a következő témára, és ők is feltetik a kérdést. Lobez Ágilár úrnak adom meg a szót, aki az első kérdést fölteheti. Claude. Merci, Monsieur Richard. Monsieur... Köszönöm szépen, Claude, Richard úr, Citterman úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a jelentés. És egy nagy presztízsű szervezet, illetve intézmény készíti ezt a jelentést. elméleti, illetve tudományos szinten foglalkozik az államtanács ezzel a kérdéssel. Tobira asszony Párizsban az egyik megbeszélésünk, úgy gondolom érintette ezt a témát. Ez egy nemzeti nézetben készült helyzetkép, és összeállítja a jogi vonatkozásokat de kitekintést ad a Kászruei Német Alkotmánybíróságnak a véleményére, illetve a, a spanyol alkotmánybíróság is előre haladott állapotban van a kérdés vizsgálatával. Az 1958-as, illetve 1949-es reformokat követően többször módosult a keret. 1978-ban készült a ma hatályos spanyol alkotmány, és akkor még nem készülhettünk fel a digitális forradalomra. Az alapjogok szempontjából nagyon fontos az informatika fejlődése, és a személyes adatoknak a védelme van a középpontban. A nemzeti reakciók, illetve intézkedések azóta meghaladottá váltak, érvényüket vesztették, és európai szinten az a paradox helyzet alakult ki, hogy a teljes utóbbi ciklusban egy olyan rendeleten dolgoztunk, nem is irányelve, hanem egy olyan rendeleten folyt a munka, egy rendelet, ne felejtjük, hogy a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó. Tehát közvetlen alkalmazandó jogszabályt igyekeztünk kialakítani annak érdekében, hogy a tagállamok állampolgárait és az adataikat védjük. Ez bírói védelmet jelentett volna. A tanács azonban blokkolta ezt az erőfeszítést, sikerült lefagyasztani a folyamatot. És így nem került be az európai joganyagba egy központi szabályozás. Az 1995-ös irányelv van továbbra is hatályban. Tehát a kérdésem ebből adódóan, hogy a, az államtanács hogyan látja a tagállam helyzetét. Annak ellenére, hogy frissítették, aktualizálták, továbbfejlesztették a kereteket, mégsem tűnik hatékonynak az, amire a tagállam képes a magánszemélyek adatai védelme terén. Az informatikai önrendelkezés nem igazán érvényesül, tehát továbbra sem az európai polgár kezében van, hogy mi történik az adataival, és hogy az interneten uh, hogyan használják az adatait, hogyan szereznek róla információt. Korlátokba ütközik minden ilyen törekvés. És jogilag önmegfelelő helyzetben van hogy megfogalmazza, hogy Európában mi lenne a teendő az adatok hatékonyabb védelme érdekében. Ezért ezt szeretném öntől megkérdezni. Tehát a következő ciklusban hogyan fejleszthetjük tovább az adatvédelmet. Köszönöm szépen. A kérdés. Carlos Coelho a következő. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat is, és gratulálok a francia államtanácsnak en, ezen tanulmányhoz. Az elhangzottakkal egyetértek. A digitális ambivalencia nagyon jó kifejezés. Igaz, valóban A az informatika az digitális világ egy nagyon jó eszköz lehet a tagállamokban a szabadság megőrzésére, de ugyanakkor még csökkentheti is a szabadságot. Tegnap itt a terrorista ellenes fellépésről vitáztunk, és ott is azt láthattuk, hogy néhány esetben nem vagyunk annyira óvatosak, mint amilyen óvatosnak lennünk kellene, ahhoz, hogy nehogy végül is rendőr állammá váljunk, de ugyanakkor meg meg kell védenünk az állom állampolgárainkat. A német alkotmánybírósági idézet is nagyon érdekes volt, ezt a definíciót egyébként jó magam nem ismerem, és szerintem nagyon jó az elhangzott definíció, mert itt tulajdonképpen egy eladható jószágról van szó. Az identitásunk is ide tartozhat, ez egy nagyon érdekes megközelítés. Úgy látom, hogy 50 javaslatot fogalmaznak meg, nem volt rá lehetőségem, hogy mindent elolvassak, de meg fogom ezt tenni. Biztos, hogy nagyon jó javaslatok és hatékony, használható javaslatok lesznek benne számunkra is. Van egy konkrét kérdésem, az az érzés alakult ki bennem, hogy az uniós tagállamok között nagy különbségek mutatkoznak a személyes adatok védelmével kapcsolatos percepció területén nem akarok megint egy észak-déli vál egymásnak feszülést emlegetni, de világos az, hogy az, dél, az ö, északi országokban az alapjogokról hoz csoportosítják ezt, és nagyon sok déli államban ez a fajta érték meghatározás nem ilyen evidens. Hogyha a demokráciát a digitális világban akarjuk építeni, akkor azt szeretnénk, hogy az emberek érezzék át, hogy mit is jelent az adatvédelem, megvédhessék magukat, épp úgy a személyes adatok védelmével kapcsolatban, mint más alapjogok kapcsán. Ezzel kapcsolatban vannak-e javaslatok önöknél, amelynek az lenne a célja, hogy a modern digitális világban az adatvédelmet szolgálja. Köszönöm. Thank you, Carlos. I mean, I was looking at the proposals. Köszönöm, Carlos. Most néztem a javaslatokat ma magam is. Annyira kiváló jelentés, oly magas minőségű Hát ennyit, ezt is várjuk persze a legfőbb bíróságtól, ám a világossága olyan mértékű, hogy nagyon hasznos anyag lehet ez a, a triológusra felkészülve is. Tegnap volt egy globális ö, jogi konferencia, a Safe Harbor javaslatok is felmerültek. Az ilyen precíz ajánlások nagyon gyakorlati használó dokumentumok is lehetnek, ahogy elmondtam kollégáimnak is. Nagyon jó anyag ez. Tudom, hogy ilyen most jött be, meg Szilvi, Szilvi Gulyom lesz az első, és utána adom meg neki a szót. Gyorsan szeretnék szólni. Franciaként, Carlos Coelho után szólva. A személyi adatoknak a védelme fejlődött az utóbbi évek során, de nem eleget Európában még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek többé, vagy kevésbé mutatnak érdeklődést az utóbbi években a téma iránt. És az önök jelentése hozzájárul a terület fejlődéséhez. A kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit az informatikai önrendelkezéssel kapcsolatban mondott. Az első javaslatukban a személyes jellegű adatokról való rendelkezést helyezik előtérbe. A személyes adatok átadásáról a felhasználó dönthet, és hogy aztán mi lesz az adatokkal, azt nagyon kevesen tudják, illetve tudjuk. tekintetbe véve, hogy milyen rengeteg adatot gyűjtenek, és hány kézen mennek keresztül az adatok. Erről hallanék szívesen bővebben. Elnök? Köszönöm szépen tevőről is konzultáltunk Albrecht úrral. Jan Obricht kíván hozzászólni? Köszönöm. Igen, és azt gondolom, hogy kiváló az jelentés. Nagyon jól emlékszem az akkori megbeszélésünkre, és nagyon sok gondolat felmerül itt is, amit akkor megvitattunk. Nagyban segít bennünket abban is, hogy elkezdjük a közvitát a nemzeti parlamentekkel, és a különféle közvitákba bekapcsolódjunk, melyek az Európai Unióban kialakult, ahogy Carlos Coelho is elmondotta, nagyon sok párhuzamos vita folyik még mindig, fontos, hogy egy mederbe tereljük őket, úgy gondolom ez a jelentés alkalmas lehetőség erre. Azt mondanám még el, hogy abszolút üdvözölném, hogyha ez a jelentés bekerülne a nemzeti parlamentek elé is a többi tagállamban. Remélem ez megoldható, vagy legalábbis adjuk tovább a hírt a nemzeti parlamentek megfelelő szakbizottságaihoz jutassuk el. Thank you very much, Jan. Köszönöm. Jan, ha nincs további hozzászóló, akkor én tenném fel önöknek majd ahogy a kérdés, hogy reflektáljanak az árszóban arra is, amit Jan felvetett. Nem tudom, önök is megkérdezték-e. A francia kormány reagált az önök jelentésére? És ha igen, hogyan alakítja ez majd a francia álláspontot tanácsban? Albrecht úr, Loriston asszony, asszony és én ott voltunk ott a nagy ülésén, és láttuk, hogy hát nagy kihívás ez a téma, amit a kihívás persze sok mégképpen lehet értelmezni, hagyjuk ennyiben, ám a tanácsbeli kollégáik hogyan olvasták ezt a jelentést, hogyan reagáltak rá. Ezt szeretném én megkérdezni önöktől. Kérem, akkor az árszó során reflektáljanak ezekre a felvetésekre. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Euh, merci, merci. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Ezek azt is mutatják, hogy mennyire érdekel mindenkit ez a téma. Loran és jó magam meg fogjuk osztani majd a válaszadást de hát az államtanács az a szabadság világa, úgyhogy remélem, hogy nem fogunk egymásnak ellent mondani, de ketten fogunk választani a kérdésekre. A kérdésre szeretnék először vállalni, tehát ő válaszolni, hogy mit tesz a francia kormány ezzel a jelentéssel. Nos, hát egy nagyon különleges helyzetről beszélünk. A francia államtanács egy olyan szervezet, amely jelentéseket készít. Ezeknek egyébként nem az a célja, hogy valamilyen irattárba kerüljenek. Ezek olyan jelentések, amelyek elég jó működőképesek, javaslatokkal vannak tele, és ezért nagyon is odafigyelünk arra, hogy a javaslataink konkrétak legyenek, és realisták, megvalósíthatóak. Hogy aztán a kormány hogyan dönt, az saját hatáskörébe tartozik. Ebben az esetben a francia kormány az döntötte, hogy a digitális kérdéshez egy jogszabályt fog készíteni, és a kormányfő azt kérte, hogy ez a törvényjavaslat, egy nagyon mély, a közvéleményben gyökerező vita, egy nagyon nyílt vita eredményeképpen valósuljon meg, és így aztán a nemzeti digitális hatóságot bízta meg azzal, hogy a francia régiókban és mindenhol máshol is ezt a vitát koordinálják. A miniszterelnök tehát azt kérte ettől a hatóságtól, hogy a mi ajánlásaink alapján járjon el. Loran Sitterman Axel Lömer asszony mellett dolgozik, és ilyen módon részt fog venni a jogszabály tervezet kidolgozásában is. Tehát itt nem pusztába kiáltott szavakról van szó, a mi munkánk konkrét formát fog majd kapni. Igen, ez azt hiszem egy jó lehetőség arra is, hogy az európai dimenzióra, illetve a nemzeti dimenzióra kitérjek. López Aguilar úr tette erre vonatkozó kérdést fel. A kormány célja az, hogy ambicionálja a digitális világra vonatkozó jogszabályokat, és ugyanakkor ugyanezt tegye a európai szinten is, itt az adatvédelemre vonatkozólag is vannak már elképzelések. A netsemegesség kérdését is megközelítjük. Tehát a mi javaslataink ebben mindkét dimenzióban gondolkodnak, a nemzeti jogban, hiszen a francia kormány a javaslatainkat akár azonnal is beépítheti jogszabálytervezeteibe, de természetesen itt európai szinten is szeretnénk, hogyha inspirálnánk a jogalkotást más forrásokhoz hasonlóan. Sur, sur, euh, sur la question de M. López Aguilar, je, je... López Aguilar úr kérdésével kapcsolatban. Ön azt kérdezte, hogy az államtanács tudatában volt-e annak, hogy európai szinten kellene megoldást találni, de ehhez képest másképp fest a tagállami helyzet. Igen, a, ez a válaszom. Ezzel tisztában van az államtanács. Minden csütörtökön ülésezik a különböző jogszabályok, illetve rendelkezéseknek az ügyében jogszabály felügyeleti szerepben az államtanács. Tehát a minisztériumok beterjesztik hozzánk a jogszabálytervezeteket, és ebben a keretben európai jogszabályok is elénk kerülnek. 10 vagy 15 éve Franciaországban megrekedt az adatvédelemnek a kérdése. Nem volt államtanácsi ülés anélkül, Jean-Luc kollégám a témafelelősöktől mindig megkérdezte, hogy a belső jog mit mond erről a kérdésről, illetve hogy a nemzetközi egyezményekkel ez mennyiben van összhangban. Ez egyrészt jogtechnikai kérdés, másrészt pedig a világ erőviszonyait is tükrözi. A transatlanti szomszédainkkal közösen dolgoztunk az eszközök fejlesztésén, de az erőviszonyok odahatottak, hogy a helyzet a ma ismert módon alakult Európában. A tagállamok meglehetősen érzékeny kérdésnek tekintik ezt a területet, illetve a hírszerzési ügyek. A rendészeti operatív információk mindenhol védett adatkört képeznek. Ez persze nem akadály az európai együttműködésnek, de a digitális jogokkal foglalkozó testület a francia hatóságok figyelmét is felhívta erre, és a hatóságok ezt kiemelten kezelik. A hírszerzési ügyek alapvetően a nemzeti végrehajtási funkciót érintik, tehát ilyen szempontból is egy érzékeny operatív területről van szó. Tehát azt gondolom, hogy ennyiben tudom megfogalmazni a feladatunkat ezen a téren. Ami a többi kérdést illeti, Koelyó úr kérdésére válaszolva, hogy európai szinten eltérő vélemények vannak a magánszféra védelméről, illetve az adatvédelemről. Franciaországban a személyes adatok védelme az nagyon szigorúan szabályozott terület a személyes adatoknak a felhasználása szigorúan védett, szemben mondjuk a skandináv államokkal. Tehát a tagállamok között nagy eltérések vannak. Európai szinten persze nem egyes tagállamok szempontjait képviseljük, de úgy látjuk, hogy kialakulóban van egyfajta európai szintű álláspont erről a kérdésről. Nemrégiben egy szemináriumot tartott a francia államtanács, és az adatvédelem európai dimenzióban való érvényesüléséről volt ott szó. Belgák, amerikaiak is előadtak ott. Ugyanezek a kérdések felmerültek a konferenciánk alkalmából is. Tehát ott is szót ejtettünk ezekről. Guillaume asszony kérdésére válaszolva vagyis, hogy a magánszemély felhasználó mennyiben tudja a gyakorlatban ellenőrizni, hogy mondjuk az egyes internetes oldalak hogyan használják, vagy élnek vissza a személyes adataival. összeállt egy olyan javaslat csomag, amelynek az a célja, hogy a magánszemély valóban kézben tudja ezt tartani. A mai jogi helyzet, hozzáférés, illetve az adatok felhasználásának a kifogásolása, illetve az adatok töröltetése, eh, ez áll rendelkezésünkre. De nem tudtunk intézményesíteni olyan eszközöket, amelyekkel egyszerűbbé tudnánk tenni az adatok törlését, illetve a személyes adatok megjelenítését. Vagy azt, hogy ki kezelheti, ki a gazdája az adatoknak. Tehát egyelőre a digitális eszközök még mindig mélyen benne vannak a magánszférában, és éppen ezért az új generációs internet alapítvány megvizsgálta ezt a területet, és összeállított egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Bevonva a különböző érintetteket, a közigazgatást is. Tehát a cél az, hogy a magánszemély hozzájusson minden információhoz az adataival kapcsolatban, tehát világosá váljon számára, hogy kik rendelkeznek milyen adataival, és hogyan használják ezeket fel. Különböző szolgáltatások formájában vehetné igénybe ezeket a lehetőségeket. És ilyen módon jutna hozzá ahhoz az információhoz, hogy az adatai azok éppen hol vannak, kik milyen adatokat gyűjtöttek róla. És ez biztosítaná az adatvédelmet. Guillaume asszonynak mondanám, még én magam is, hogy nem tudom, hogy a kérdésére teljes választ ad-e, de egy másik vonatkozást szeretnék megvilágítani. Az egyik szempont a magánszemély, hogy mennyiben tudja az adatait utolérni, nyomon követni. A másik pedig a rendszer szintű megoldás, egy platform kialakítása. És szeretnénk meghatározni egy olyan alapot, egy platformot, amely valóban hatékonyan érvényesíteni a magánszemély adataihoz fűződő jogokat. Itt ne legyen túl költséges, ez ne tegye gazdaságilag lehetetlenné a jogokkal való élést, ezt Obama elnökkel is egyeztetjük. Például a platformoknak, különböző rendszereknek a megbízhatóság az egyik kérdés. Erre is vonatkozik egy sor javaslat, ajánlás az egyes szolgáltatók kötelezettségeit szeretnénk meghatározni. Tehát az egyes szolgáltatók nem egyszerűen csak az adatok gyűjtői, vagy az adatoknak a szerkesztői, hanem egy átfogóbb szerepet szánunk nekik, és így tudnának a magánszemélyek rendelkezni az adataik felett. Csak szeretném megköszönni mindkettőjüknek, meg képviselőtársaimnak ennek az esz, ezt az eszmecserét, amely kiváló minőségű volt a következő napi rendi pont, egy munkadoköröntum, illetve a megfigyelésekkel vonatkozó vizsgálat utánkövetése. Borzasztó izgalmas vita volt ez, nagyon tartalmas anyag, ezt a teológusban jól tudjuk forgatni majd, az előttünk álló nagyon kihívó feladatok ellátásában, amely a szabályozás irányelv vitájában merül majd ki. Úgyhogy hasznos lesz. Franciaországot mindig kiemeljük, amikor arról beszélünk, nehéz meggyőzni a tagállamokat. A 43-as ajánlás fényében is beszélhetünk az európai együttműködésről, és arról, hogy a hatáskör kibővítése fontos feladat. Köszönöm ezért a vita minőségét, meg a dokumentumot, majd mondom, nagyon hasznos eszköze lesz munkánknak a következő hetekben és hónapokban. Köszönöm. Reméljük. Még találkozunk. Mi is köszönjük. Nos, kollégák. Haladjunk tovább. 9-es pont. Március 12. állásfoglalás után követése. Kicsit habozok, mert a kiváló időzítés miatt kicsit elkeveredtünk a részletekben, mint egy bűvös kocka csavarása közben. Nincs, nem látom az, az dolgokat hatékonyság, hatékony, amikor nem segít, hogyha nem jönnek időben. Vissza, megyünk tovább, bár biztos nem ez könnyű. Oké. Okay. Okay. Um, so, colleagues, point nine. Um... Kilences pont. A március 12. állásfoglalás követése, az NSA megfigyelési programok egyes tagállamokban állampolgárok alapjogait és transatlanti együttműködés belis igazságügyben. Fontos az egész cím, mert a március 12-én elfoglalt állásfoglalás formális állásfoglalás is volt, amely megbízta a szakbizottságunkat a nyomonkövetéssel ez a dokumentum, ami önök van tehát, egy olyan munkaanyag, amelyet mi kellett, hogy megcsináljunk, az árnyék elődő bevonásával, bírtunk felelősséggel azért, hogy nyomon kövessük a vizsgálatot. Ugye ezt hogy tesszük, ez nagyban függ az árnyék előadóktól, és szerintem jól haladunk a politikai nyomon követéssel azon gyakorlati kérdéseket illetően, amelyek a kezdeti vizsgálatból adódtak. Most szeretnék egy bevezetővel élni, amely egyfajta ízelítőt ad majd arról, milyen rettentő összetett és bonyolult, dinamikus ez a terület. És hogy milyen hatalmas mennyiségű munka folyik mi, mióta márciusban elindult a vizsgálat. És arra, arra is betekintést nyújt, hogy milyen várakozásokat kell kielégítsen az EP e területen proaktív fellépésével. Persze mindez nem kérdőjelzi meg azt a nagyon fontos munkát, ami már most is folyik e területen, akár az utas névlisták ügyében, amelyre Kirk Hoppur jelentése foglalkozik, meg az árnyék eladók munkájában öltestet, meg azon ügyekben is, amelyeket képviselősen vetnek fel az adatvédelmi csomag irányelv alapkérdésvel kapcsolatban. Tény, hogy az eredeti állásfoglalást sokan szeretnék nyomon követni. Tehát, hogy bemutatnám a munkaanyagot, és remélem, hogy lesz aztán egyfajta kezdeti vita a kulcskérdésekkel kapcsolatban. A vizsgálat során, amely csak március 14-én történt, bár úgy tűnik sokkal régebben, a vizsgálat azzal zárult, hogy egy digitális habasz korpusz vagy, vagy jogi nyilatkozat jöjjön létre. Az új kollégáknak mondom azt, bár elég üres a terem, biztos vannak azért új kollégák is, de hát a webszínben nézik talán sokan az adást, tehát ezokból szeretném ismertetni új kollégáknak azt, hogy ez vizsgálat 16 meghallgatást és magas szintű megbeszélést vont magával az EU és az USA felek között. Március 12-én került az anyag elfogadása, és egy monitoring bizottság figyeli, hogy hatékony-e a végrehajtása az abban foglaltaknak. Több olyan kérdés van, olyan incidensekkel és eseményekkel kapcsolatban, amelyek továbbra is folynak, tagállamokon belül is, meg más incidensekről is van hír, melyeket tagállamok jeleztek, illetve kértek, hogy vessem föl. A libeüléseken ezt megtettem, illetve a munkadokumentumban kronológiai sorrendben felsorolok több tagállami álláspontot. Ezek tény megállapítások, arról ott mi folyik, tehát nem politikai értékelések. Ezek a munkadokumentumban pedig látnak több kronológiailag sorrendbe szedett országpozíciót. Beszéltem nemzetközi fejleményekről is, meg amerikai fejleményekről, megbeszéltem olyan technikai és szakpolitikai fejleményekről, amelyek az EU intézményeiben adódtak. Mielőtt mindezeket ismertetni, szeretném aláhúzni, mennyire fontos és komoly ez a jelentés. Az elmúlt napokban történt SIM-kártya hekkelés ügyében vasárnap. A világ legnagyobb SIM-kártya kártyagyártója, egy holland cég, egy csúcs titkos dokumentumra hivatkozott, egy whistleblower jelentésre hivatkozva jelezte, hogy az amerikai titkosszolgálat belépe, behatolt a hack a, a vállalat gyártó eljárásaiba, igyekezvén elérni a lehető mobiltelefont, a mobil kommunikáció ellenőrzésére, anélkül, hogy a felhasználók ehhez hozzájárultak volna. Ez a világon működő mobiltelefon kommunikáció ellenőrzésére adna lehetőséget. A titkosítási kulcsok beszedése révén a telekom vállalatok hozzáállása nélkül lehetne ellenőrizni a forgalmat. A holland vállalat még nem jelezte, hogy milyen mértékű volt ez a behatolás, de jó példa az arra, és jelzés arra, hogy a Libe szakbizottság nagyon komolyan kell vizsgálódjék az ilyen súlyos behatolások esetén, jogsértések esetén, a két, amelyek 2013 óta folytatódnak. Tudom, hogy más képviselők is foglalkoznak ezzel az ügyel, olyanok is, akik nincsenek itt, ám most jelentős többi aspektusával foglalkoznék. A bizottságban konszenzus volt arról, hogy a jelenti ajánlásokat a következő ciklusban is figyelemmel kell kísérni, ezért hatalmasnak fel bennünket arra, hogy a elfogadástán a plenárisban számoljunk be egy évvel később. A jelentés tájékoztatja a képviselőket a tények változásáról az állásfoglalás óta, valamint a végrehajtás állapotáról a digitális habeas corpus tekintetében. Először is hagy szóljak ezekről a tényszerű fejleményekről. A munkaanyag tartalma új revelációkról ad hírt, amelyek tavaly március óta jelentek meg a sajtóban, beleértve azt, hogy hatalmas kép, anyagot gyűjtöttek be az arcfelismerő programban, telekom szolgáltatók rendszerébe hatoltak be, munkavállalói, munkaadói kommunikációba és sok egyéb körbe hatoltak be. Nagyon sok ENSZ határozat ismétli meg azt, amit a parlament követelt, hogy a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeket be kell tartani, és a, a tömeges megfigyelés sajnos nem kivétel, hanem úgy tűnik, hogy egy veszélyesen terjedő szokássá vált. Az amerikai szenátus elutasította az amerikai reformtörvény javaslatot, és Holder a, főügyész is reagált mindenre Washingtonban március 16-án, 20-án beszéltük meg a adatvédelmi és magánszféra védelmi intézkedéseket. Tagállami szinten a munkadokumentum említést tett azokról a tárgyalásokról, amelyek a magánszféra védelmére vonatkozó figyelemfelkeltést szolgálják, ám ezeket nem követte semmilyen konkrét intézkedés, mint mondottam. A rendvédelmi és hírszerzési szinten megint csak nem sok bizonyíték van arra, hogy előre lépés történt volna az állásfoglalás követően, ám itt sincs hatáskörünk, és ám a tagállamok körében nem látható túl sok jel arra, hogy valóban jó gyakorlatokat követnének. A technikai műszaki fejlemények kapcsán a dokumentum a vállalatok titkosítási és delokalizációs tevékenységei kapcsán tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek révén az alapjogok védelme kell, hogy érvényesüljön. Az EU intézményekben az informatikai biztonság terén emlékeztetném a kollégákat arra, hogy lesz egy nagyszabású konferencia 2015-ben a témáról. És ezt azt teszi szükségessé, hogy az ITEC főigazgatóságtól kaptunk egy informatikai biztonságról szóló dokumentumot. Az intézkedési tervünk Mm, nem tudott előrelépést elérni. A kém tevékenységek, lehallgatások terén továbbra is sérülékenyek vagyunk. Aztán az online adatvédelem és az informatikai biztonság témakörében magas szintű európai szakemberek fognak majd tanácskozni különböző kriptográfiai, illetve matematikai algoritmus eh, problémakörökről. Túl sok az érintett, ahhoz, hogy mindenkit könnyű legyen bevonni. És meg kell ismerni az eszköztárat is. A lényeg az, hogy mindenki felzárkozzon, és jobban megismerje ezeket a lehetőségeket, eszközöket. Tehát lehet anonimizálni, lehet titkosítani, meg kell tanulnunk kezelni a szoftveres és hardveres sérülékenységeket. Hardware architektúra, illetve gelinc hálózatoknak a biztonságos kialakítása és az EU informatikai helyzetének a továbbfejlesztése, tehát a cél. Az, az Európai Digitális HBS Corpus területet is megfelelően végre kell hajtani várjuk az Európai Tanácstól az adatvédelmi csomag szövegét, hogy a trialógusok megkezdődhessenek. Korábban említettem, hogy nem régiben ott voltam Jan Albrecht jelentéstevővel a legutóbbi tanácsi csúcson, és Loriston asszony és támogatólag szólt az irányelvről, úgyhogy nagyon komoly kihívás volt Jan Albrechtel együtt várjuk a 13 Amerikának megküldött ajánlás ügyében a visszajelzést, illetve az álláspontokat. Ezek a nagy kihívások, feladatok előttünk a jelentés kapcsán. A munkadokumentum kronológiailag bemutatja, hogy 2014 márciusától mi minden történt. És az igazi feladat, tisztelt kollégák, hogy kezeljük a témáknak a sokaságát, sokféleséget, és közben az NSA eh, vizsgálat proaktívabban történhessen a részvételünkkel. Tehát az Európai Parlament szeretne a felügyeleti lehallgatási adatvédelmi témákban mélyebben belefolyni ebbe a tevékenységbe. Szeretnénk, hogyha az európai polgárok proaktívnak látnának bennünket ezekben a kulcskérdésekben. Szeretnénk, hogyha előre tudnánk látni, hogy mik a fontos témák, és előre vizsgálnánk őket, ahelyett, hogy csak reagálunk a problémákra. Tehát várom a dokumentumra az észrevételüket. Vagy egyeztessenek az árnyék előadóval. Túl hosszan beszéltem, elnézést kérek, de levezető elnökként ezt megtehetem. Carlos Coelho kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három észrevételem van. Először is gratulálok. Azt gondolom, hogy ez a dokumentum, melyet Claude Moraes elénk tár, egy kiváló dokumentum. Minden információt tartalmaz, ugyanakkor tömören. Első olvasat alapján semmiféle hiányérzetem nem maradt egy nagyon átfogó és teljes körű anyagnak tartom, úgyhogy gratulálok még egyszer. A második észrevételem. Az a furcsasága a helyzetnek, hogy a francia államtanács eh, helyzet ismertetőjét meghallgatva eh, kerítünk sort erre a témára, és számos aggodalom hangzott el az Európai Digitális Jogok Kartája, vagy HBS Corpus eh, esete felvet olyan dolgokat, nyolc intézkedést konkrétan, amelyeknek egyenként kéne látnunk a helyzetét. Minden intézkedésnek megvan a maga időütemezése. És az, hogy nem egyforma az időkerete az intézkedéseknek. Lehet, hogy a fák miatt az erdőt elveszítjük szemünk elő. Tehát nem tudjuk nyomon követni, hogy az Európai Digitális HBS korpusz összességében hogy alakul. Erre szerettem volna a figyelmet felhívni. Végül szeretném hangsúlyozni a következő lépések fontosságát hogy ezekkel is foglalkozzunk. Bizonyára emlékszik, hogy a munka anyagának a negyedik pontjában fogalmazódnak meg ezek az ajánlások. A több intézmény felé tettünk bizonyos ajánlásokat, és ezek a mi parlamentünkre is érvényesek. Kövessük az ajánlásainkat, és a már betervezett intézkedéseket kövessük nyomon. Miért? Mert olyan időket élünk, amikor a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc ürügyére hivatkozva, ennek örvén a parlamentre nagyobb no nyomás nehezedik majd, hogy napirendre tűzzünk biztonsági kérdésekkel összefüggő ügyeket. De én azt gondolom, hogy teremtsünk egyensúlyt, és a polgárok felé azt közvetítsük, hogy a jogaikat nem hagyjuk cserben, az új jogaikat is garantáljuk a digitális területen, és nyomást gyakorlunk, erőfeszítést fejtünk ki, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek. Tehát a kollégák figyelmét erre szerettem volna felhívni, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül ezeket a következő lépéseket. Ne veszítsük el a, a fonalat, és az európai polgárok úgy lássák, hogy a jogaikból nem engedünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Kornélia következik. Köszönöm szépen. Köszönöm Klót, kiváló beszámolót. Az elején el kell mondanom, bár jól tudjuk, hogy a dilemma voltak éppen nem az anyagban áll, hanem a végrehajtáson múlik, és ott, ahol a bizottság és a tanács nem igazán nagyra törően látja a feladatát, ám megint azt látjuk, amit korábban is, nagyon sok leleplezés, nagyon sok hír, és nagyon sok követelés, nyitva áll, az adatvédelmi csomag nyitva áll, a SWIFT követeléseink, a Safe Harbor problematika nyitva áll, az ernyő megállapodás az Egyesült Államokkal nyitva áll, az, az adat csere megállapodások értéke, és egy sor más téma sorolhatnám. Ez a probléma, amelyel szembe kell nézzünk. Nem bármilyen jó anyagokat fogadunk itt el, és kiváló kezdeményezés, jelentéseket írhatunk, meg így tovább, ha nem tudunk nyomást gyakorolni ezekkel az intézményekre, különösen a tagállamokra, akkor nem sokat ér mindez. Tehát, és akkor az Egyesült Államokkal sem tudunk előre jutni, hogyha ez nem valósul meg, mert a tagállamokat nem tudjuk rávenni mindenre. Az Egyesült Államokkal való kapcsolatrendszerünkben barátságosan ugyan, de fel kell vetni a kérdéseket, nem lehet ezt nyugalásra pörni őket. Az EU az hogy Államokkal kap, egy lépésen tud tovább lépni, hogyha nem tesszük ezt. A legfrissebb eset, amelyel, amelyel szembe kell néznünk, a csináltó ügye mutatja, bizonyítja e tényeket, nem csak az NSA-i, hanem a brit titkosszolgálat, meg más európai titkosszolgálatokkal is gond van, nem csak az amerikai NSA-vel. Úgyhogy megoldatlan feladatunk van, e titkosszolgálatokkal kapcsolatban pontosabban meg kéne vizsgálni, milyen, mi a feladatunk ilyen napi botrányok esetében, amelyek szinte normális gyakorlattá váltak, ezek ellen valamit tenni kell. Thanks, Cornelia. Um, of course, uh, in the document I, I talk Köszönöm, Cornelia. Mindezek fejezetek benne vannak az anyagomban, a Safe Harbor-tól a megállapodásig, e pessimista értékelések most jelenleg zárszóval, de azzal fejezem be, hogy kifejezem abban a reményeimet, hogy az állásfoglalás egyes részei, amelyek a politikai frakciók között megkötettek, egy módon kifejezi majd azt is, az egész parlament véleményét mindezen fejezetekkel kapcsolatban és megállapodásokkal kapcsolatban a parlament véleményt alkotott. A következő Barbara Spinelli. Grazie. Köszönöm szépen. Nagyon jó, felvilágosító ez a jelentés, és én is szeretnék gratulálni, és egyetértek azzal is, hogy az embereknek látniuk kell, hogy proaktívak vagyunk. Az is jó lenne, hogyha a lát, tehát akkor tudnak majd bennünket így látni, hogyha jó információkat kapnak. És ez pedig akkor valósul meg, hogyha nagyon konkrét ö, javaslatokat fogalmazunk meg a whistleblowerök védelme érdekében. Van egy bekezdés, amely ezzel a témával foglalkozik, de ebből nekem úgy tűnt, mintha te egy kicsit pessimista lennél, Claude, abban az értelemben, hogy ennek a tervnek európai szintre kell emelkedni, emelkednie, ugyanis a whistleblower-ekkel kapcsolatos kérdéseket minden országban másként ítélik meg, és nagyon hasonló a helyzet az általad leírt helyzettel. És mint hogyha a bizottság nem eléggé világosan fogalmazna ebben az értelemben mert most vagy megvédjük a whistleblowereket európai szinten, vagy pedig a helyzet továbbra, továbbra is így fog kinézni, mint most. Nem tudom, hogy ezt jól látom-e, hogy kicsikét ezzel kapcsolatban pessimista vagy. You're absolutely right. Igen, igazad van, kedves Barbara. A whistleblowerek védelme egy javaslat volt az eredeti jelentésben, és én ezt nagyon fontosnak gondoltam, de természetesen nem valósult ez meg európai szinten, ez a javaslat, tehát igazad van majd erről is beszélek a konklúzióimban, de most ezt rögtön azért tisztázni szerettem volna, hogy világos legyen a helyzet. Tehát volt egy javaslat az eredeti öm, jelentésben. Ján, köszönöm szépen. Én is csak csatlakozni tudok a gratuláló szavakhoz, és általában a munka dokumentumhoz is Szerintem ez egy nagyon jó kiindulási pont. És ezzel a múlt évi márciusi állásfoglalásunkhoz híven járunk el. Ugye itt jó néhány gondolatot már megfogalmaztunk a múlt év márciusában is de úgy tűnik, mintha a, az intézmények nem igazán követnék az ajánlásainkat, és ez nagyon elkeserítő. A legelkeserítőbb mindebben persze az, hogy a felvetett témák a saját intézményünkkel kapcsolatban szintén nem szerepelnek. Ott sincsen semmi változás, ez pedig nevetséges. volt egy találkozónk, ahol konkrétan ennek az intézménynek az IT biztonságával foglalkoztunk, és mégse tettek semmit, nem valósították meg az ajánlásainkat, és ez teljesen elfogadhatatlan. Valamit tennünk kell méghozzá azonnal. És az elnökséget tájékoztatni kell arról, hogy itt nem arról van szó, hogy mi hogy szeretnénk megszervezni a termek beosztását, de ez egy politikai kérdés, hiszen hozzám kérdéseket intéznek a hírszerzési igazgatók is, azzal kapcsolatban, hogy miért annyira gyenge az eszpionázs védelem ebben az intézményben. Tehát ha itt valamit nem teszünk azonnal, akkor tényleg problémák lesznek. Úgyhogy ezt jó látni, ez fontos, Ez az első lépés, amelyet meg kell tennünk, hogyha a parlament IT infrastruktúráját nem vagyunk képesek rendbe tenni, akkor nem fogunk bizalmat inspirálni a választókban sem. Egész egyszerűen azért, mert nem működőképes ez a rendszer. Már pedig itt semmi nem történt. Ez pedig elfogadhatatlan. Még mindig vannak kiskapuk, és ez nem elfogadható. Persze ez csak egy gondolat volt, ami nagyon fontos számomra, de azt is el akartam mondani, hogy egész egyszerűen nem tudok választ adni az számomra ez kellemetlen, hogy, hogy nem állok meg a kérdések feltevőivel szemben, hogy nem tudunk a saját házunk táján rendet tenni itt a parlamentben. Tehát még egyszer, nagyon fontos az adatvédelmi csomag, az ernyő megállapodás és a TFPP mindennek a parlament napirendjén kell, hogy lennie, és ki kell mondjuk azt is a bizottságnak, hogy nem vehetnek semmibe bennünket, a kéréseinket eltelt egy év, nagyon sok szó elhangzott, de azért van egy olyan pont, amikor ki kell mondjuk, hogy komolyan kell venni az állásfoglalásainkat, és amennyiben ez nem történik meg, akkor tényleg nagy problémák lesznek. És az utolsó gondolatom, arra vonatkozik, hogy nem eléggé tettük világossá a saját vizsgálataink során, hogy itt nem csak az nsz van szó, de hogy ugyanakkor ez a saját hírszerzési szolgálatainkra is vonatkozik. Az utolsó dokumentum a Gimato céggel kapcsolatos támadás kapcsán számomra világosan kiderült az, hogy itt agresszió történt az Európai Parlamenten belül. És mi ezért vagyunk európai parlamenti képviselők, tudnunk kell arról, hogy történik valami, ami Európa számára és az egész európai integráció számára elfogadhatatlan, a nemzetközi közösséggel szembe is azt mondhatjuk, hogy ez egy agresszió, ez egy kiberháború, és bizony ez történik velünk itt az EU-n belül. És ebben egy kicsit szókimondóbbnak kellene lennünk, európai parlamentként is. A parlamentnek tennie kell valamit, és én azt hiszem, hogy ennek teljesen világosnak kell lennie, hogy egy kicsit legyünk keményebbek azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk a támadások kivédése érdekében. A saját egész demokratikus rendszerünk forog itt kockán. Számos kérdéssel szeretnénk még foglalkozni a záró észrevételemben, kollégák. Szofi előtt, aki most következik, szerettem volna még annyit mondani, hogy a bevezetőmben a Gemátorról már szóltam, tehát a, de ezért Szofi következik. Köszönöm szépen, Claude, elnézést a elnézést kérek a kollégáktól, hogyha nem megfelelő, amit mondok, vagy csak ismétlésbe bocsátkozom. Én 6 órától számítottam a témára, elnézést, hogy elkéstem. Igyekeztünk, mondja az elnök, előkeríteni az árnyék előadókat. Tehát eh, rendelkezés áll a telefonszám, és nem kaptam semmilyen üzenetet. Úgyhogy remélem, hogy releváns azért, amit mondok. Elnök, Szofi, mindig releváns, amit mondasz akkor mindegy, hogy késtem végül is. A Gemátót már megemlítettem a bevezetőmben. Illetve elmondtam, hogy milyen elképzelésekkel keze, kerestek meg engem, és adtam egy kis hátteret, tehát a Gemátó ügyel szeretném kezdeni írásbeli kérdéseket intéztem az Európai Bizottsághoz a parlament részéről, és hogyan Ján említette, hogyha az ember a kiberbűnözésre vonatkozó egyezményt elolvassa, a fogalom meghatározása úgy szól, hogy tulajdonképpen a hatóság úgy érvel, hogy a jogi kereteken belül cselekedett, mert nem határozza meg, hogy mi volt az a jogi keret, lehet, hogy a dzsungel törvénye, mondja valaki a Twitteren. A belgakomhoz is betörtek, tehát kétséges ez a keret. Volt egy meghallgatásunk, el se jöttek. Hogyha a nyilvánosság elé állnak azzal az állítással, hogy mindent legálisan tettek, akkor azt gondolom, hogy az Európai Parlament meghívására el kéne, hogy jöjjenek a Libe szakbizottsághoz, és meg kéne, hogy magyarázzák, hogy mit is tettek. Mert hogyha a cybercrime um, egyezményt elolvassuk, ez illegális. Hogyha ugyanezt Kína követné el, betörne egy cég rendszerébe, európai területen működő céghez, akkor azt mondanánk, hogy ez is legális volt? Vagy ha Zimbabwe tenne hasonlót, hát akkor az egyből bűnözés lenne, vagy mondjuk minimum kiberháború. Amikor viszont egy amerikai hatóság törbe egy európai területen működő céghez, akkor lehet, hogy buta vagyok, nevezzenek bár annak, de én ezt bűncselekménynek tartom. De mi lesz, mi, vagy mi lett a belgakom vizsgálatából? Porosodnak a vizsgálati anyagok valahol, vagy mi történik? akkor tarthatnánk egy újabb meghallgatást két ügyben. A brit titkosszolgálat is behatolt egyes EU tagállamokban működő cégek rendszerébe. És hogyha azt állítják, hogy ez mind legális, nyilván akkor el tudnak jönni az Európai Parlamentbe, hogy elmagyarázzák, hogy milyen jogszabályoknak felelt meg pontosan, amit tettek. Biztos vagyok abban, hogy mindenféle administratív munkacsoportok létrejöttek. Az emberek nagyon komolyan kezelik a dolgot. Ebéd közben nyilván meg is vitatják egymás között. Viszont a nagy semmi történt közben. Az eredmény nulla, nuku, nix. Ennyit tettek, és a bizottság pedig úgy nyilatkozik, hogy hát ez nem a mi dolgunk, nem a, nem a mi asztalunk mégsem mondják, hogy toljunk az egészre, de hát a sorok között ez olvasható. A hírközlésünk, adatforgalmunk nem biztonságos. Ilyen egyszerű a helyzet. És amióta nyilvánosságra kerültek ezek a problémák, semmi sem történt a biztonság fokozása érdekében. Hogyan reagáljuk le ezt a helyzetet? Hozunk egy állásfoglalást, vagy felállítunk egy munkacsoportot? Én azt mondom, hogyha komolyan vesszük magunkat, akkor egy ismételt vizsgálatot indítunk. És a minimum, hogy a brit titkosszolgálat, nem mondom, hogy újra eljöjjön, mert első alkalommal se jöttek el, de akkor ezúttal most már tényleg jöjjenek el, és vegyenek részt készségesen a belgakom ügykivizsgálásában. Én nem látok erre vonatkozó tevékenységet. Egy újabb vizsgálat nincsen készülőben. És a fő megállapításunk az, hogy a nemzeti tagállami titkosszolgálatok felügyelete nem működik. Javult-e valamit a helyzet? Nem. Az unión belül a kétoldalú titkosszolgálatok közötti együttműködés nem javult a Gemától, illetve a Belgakomhoz való behatolás vajon az együttműködésnek köszönhető? De nem vagyok ebben biztos, de hogyha igen, akkor a felügyelet nem működik, tehát a kettő közül valamelyik probléma. A fő a kezünkben a meghallgatás. Ez ez a szomorú helyzet, nincsen ennél ütősebb eszközünk. De amink van, azt legalább használjuk teljesen. Elnök, épp a telefonomon néztem, hogy a Twitteren mit írnak, tehát nem udvariasságból, vagy udvariatlanságból tettem ezt. Rólam és Jan Albrechtről is úgy nyilatkoznak a Twitteren, hogy nagyon pessimisták vagyunk, sötéten látjuk a helyzetet. És jó lenne, hogyha az állásfoglalásainkban megjelennének ezek az aggodalmak. Ez valóban igen, így van. Axel Vosz itt van, és az árnyék előadókkal együtt azt gondolom, hogy leszögezhetjük, hogy a parlament részéről egy olyan üzenetet kellene közvetíteni. Cornelia Ernst is elmondta, hogy mennyi nyitott kérdés van még, mennyi minden nem történt meg. Legalább soroljuk fel őket. Sophie Indfeld elmondta az előbb a maga meglátásait. Ezen túl mutatóan is össze kéne állítani egy időrendi eh, hiánylistát és a, az utóbbi fél évet legalább végig kéne nézni, hogy mi minden nem történt meg. Tehát tényleg kövessük ezúttal végig a folyamatot, és a frakciók egyeztessék ezt egymással, mert itt egy állásfoglalás készülődik, ez szerepel a tervek között, de az ITEC főigazgatóság által szervezett konferencián is gondolkodunk. Tehát kéne egy konferencia arról, hogy miért olyan borzasztó a biztonsági helyzetünk. És lassan, fokozatosan csak fejleszteni kellene, növelni kéne a biztonságot. Úgyhogy azt, amit eddig érintetlenül hagytunk, azt át kellene alakítani. Tehát valóban borulátóak vagyunk, mert hogy annyi minden nem történt meg, annyi minden maradt el. És Szinte minden héten jön egy új incidens, egy új probléma. Tehát ez olyan, mintha az ember minden alkalommal föl kéne, hogy másszon újra és újra a hegytetőre. Legalább annyi optimizmusra lenne okunk, hogy a kérdést hosszú távon tudjuk megkezelni. Elnézést, hogy ilyen hosszan lamentálok, de Axel Voss a jogi szakbizottság részéről kapja meg a szót. Tessék! Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Először még egyszer szeretném megköszönni magát a munkát, amelyet kifejtettek itt, jól felsorolva azokat a dolgokat, amelyek alapjaiban újra-újra és újra felmerülnek. Jan Philip Albrecht jogosan mondta, hogy nem csak az NSZ-re kellene mindig koncentrálnunk, hanem Kínára, Oroszország, Észak-Korea esetében is ugyanaz a helyzet. Úgy gondolom, az a stratégia, hogy ülésűre emlékeztetünk ezekre, persze helyén való, ugyanakkor persze az is bosszantó, hogyha nem születnek meg a lépések, előbb vagy utóbb valami be kéne indul, működni kéne a rendszernek, és az adatvédelemtől és a ernyő megállapodástól függetlenül is más témákat is meg kéne tárgyalni, ehhez is kell bizonyos idő, ezt meg kell várni. Ám ott, ahol javítani tudnánk a munkán, éppen az a pont, ahol a kommunikációs eszközeinket tudnánk biztonságosabbá, biztosabbá tenni, és végül az európai intézmények nyilvánvalóan nem a, a cyber elhárításra, a kémelhárításra vannak kihegyezve úgymond, ezért volna helyén való, ha legalábbis ebben a pontban javítanánk a teljesítményünkön. Az, hogy más titkosszolgálatokra mutogassunk, az sem segít bennünket, hogyha a saját titkosszolgálatunk ugyanezt csinálják, és, és, az, és erre meg nem reagálunk. Ám az, hogy figyelemmel foglalkozunk az egyes pontokkal, az további sikereket revihet bennünket. A, a következő lépések felsorolása a négyes pontban jó, ám itt nem csak a parlamenti igazgatást kell figyelmesíteni mindenre, arra, hogy a szemtechnikai rendszerek biztonságát javítani kéne, hanem az Európai Bizottság és a Tanács is megfelelő lépéseket kéne, hogy tegyen. Ehhez tartozza talán az is, hogy egy észszerű módot találunk arra, ahogy erről egyébként sok vita folyt is már, hogy a titkosított dokumentumok kezelését megoldjuk, és ha megfelelő módon létrejön egy ilyen rendszer, akkor azt, azt tartjuk is magunkat, és ezzel kapcsolatban az Europol egyes már most működő egységei, amelyek már aktívak ebben a témában, további feladatokkal volnának megbízhatóak, és így jogi eszközökkel is felruháznánk az Európa ezen szolgálatait, hogy eh, legalábbis hát, eh, segítsék ezt a munkát. Nem tudom, hogy gyorsabb lehet-e itt sikereket elérni, de el lehet indítani valamit az Europol révén a kommunikáció biztonságát némileg emelve. Ezt ajánlhatnánk, ám ezek legalábbis indító lépésnek jók, és azok a tárgyalások, amelyeket jelen pillanatban folytatunk, adatvédelmi és ernyő megállapodás ügyekben, le kéne, hogy záruljanak, és aztán magunk mögött tudnánk egyes lépéseket már, ám úgy gondolom és remélem, hogy azzal, hogy megemlítjük ezeket egy év elteltével, megint csak a közvélemény figyelmét felhívjuk arra, erre, és ez egy folyamatos tevékenység kell legyen, hogy újra és újra felhívjuk a közvélemény figyelmét e pontokra, és a gazdasági kémkedés területén is intenzívebben kötelezhetnénk az Európai Bizottságot arra, hogy az európai vállalatokat a figyelmét hívják föl e arra, hogy ők maguk is felelősek saját adataik védelméért, és azért, hogy ne engedjék a tudás kiszivárgását. Tehát helyén való, hogy ülésére fejlődjük a figyelmet mindezekre, és megpróbáljuk a tagállamokat egy kicsit tudatosabbá tenni, és megfelelő irányba terelgetni. Sophie, can I take Joseph next and you can come back? The next is Joseph White. Joseph White kapja meg most a szót, és aztán Sophie következem. Köszönöm, elnök úr. Örülök ennek a kezdeményezésnek, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament érdekét és hagyományát viszi tovább. Azt, hogy a nemzeti parlamentekkel mellett ez egyik, egyik azon kevés szerveknek, mármint az EP, amely folyt, folyamatosan és súlyos, nagy súlyjal foglalkozik az NSA botrányjal. Ez a választók szemében is fontos elem, Ebben jó hagyományt folytatunk tehát, és fontos, hogy ismét felvessük ezeket az ügyeket. Szerintem egy realista értékelés, ez, amit az elnök úr adott, ez nem jelenti azt persze, hogy pessimisták legyünk. Az egész potrány egy évvel ezelőtt, amikor elindult, mindazok akiket akkor joggal bíráltunk, ha folyamatosan tovább folytatják az elítélt tevékenységüket, az bizonytalanságot teremt, illetve azon bizonytalanságot, amelyet az, még az iszlám állam és más elemek jelentenek, ezek a szervek arra használják ki, hogy tovább folytassák ezeket a tevékenységeket. Ha nem folyna politikai vita, akkor eszmecsere, akkor semmire se jutnánk. Tehát az Európai Parlament egyre sok eredményt ért el azzal, hogy egy nagy többséggel adatvédelmi csomagot fogadott el, úgy, hogy ez igazi előrépést jelentett. A másik oldalon viszont vannak európai szinten is olyan intézmények, amelyeknek ez egyáltalán nem fontos, melyek egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és amelyeknek nem is fűződik érdeke olyan jogalkotás létrehozása, amely, mert hogy nekik ők elégedettek a mostani helyzettel, és talán egy-két kis bírálattal megelékednek itt vagy ott. Szerintem ez a vita nagyobb részvételt érdemelt volna meg. Lehet, hogy, lehet, hogy elitista ez az érdeklődés részünkről, és azért vagyunk ilyen kevesen. Lehet, hogy a késői óra miatt van ez így de nagyobb figyelmet érdemelne képviselőtársam részéről is ez. És talán mutat, mutat is valamit ez a részvétel. És amit az előttem szóló már említett, én is úgy gondolom, hogy hát való igaz, pessimista értékelés idejét éljük ezzel kapcsolatban. Ám pessimizmus az értelem pessimizmusára van szükség, ahogy Gramsci mondotta, és a lehetőség optimizmusára. És ebben a szellemben tehetnénk valamit, a szükségszerűség optimizmusát útját járva, és lehet, hogy itt néhányan most csak itt vagyunk, ez, elkezdhetjük ezt az utat. Um, Nagyon sokan figyelnek bennünket, a Twitteren is ezt nyomon követem, nem vagyunk elitisták. Kornéliára is tekintek, és másokra. Sőt, azt is el szerettem volna mondani, hogy azok a kollégák, akik most itt vannak, tulajdonképpen azok, akik mindig itt voltak a híringeken, is, a meghallgatásokon, és szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy ezt megtennék, és elnézést kérek, hogyha egy kicsit uh, furcsa voltam az elején. Nem akartam uh, összekeverni a legfontosabb témákat, nem akartam, hogy esetleg ne essen szó fontos gondolatokról, ugyanis fontos azt látni, hogy mi az, amit nem, aminek az esetében nem történt, meg a follow-up, és egyáltalán azok a problémák, amelyek a parlamenten túlmutatnak, akár ugye itt vannak az intergrupok, azokon keresztül is lehet figyelemmel vagy nyomon követni ezt a kérdést. Az árnyék jelentéstevőknek is azt mondom, hogy látni kell azt, hogy milyen komoly munka folyik a parlamentben, komolyan kell bennünket venni. IT-biztonság, vagy IT-biztonság. Éppen ezért én azt szeretném javasolni, és ez egyébként nagyon sok konferencián is kijön, az újságírók a média ajánlásként számolt be, erről viszont a tagállamok nem. Tehát ezért fontos azt látni, hogy azért van, akit ez érdekel. Az egy dolog, hogy itt kevesen vagyunk most esetleg a teremben, de a munkadokumentum nagyon nagy érdeklődésre tart számot, és az is fontos, hogy itt vannak a kollégák, köszönöm azoknak, akik még ilyen késői órán is itt vannak. Juan Fernando López Aguilar következik. Igen, pontosan ezt akartam én is elmondani. Akik mi itt vagyunk, bebizonyítjuk, hogy érdekel bennünket, és hogy aggodalmainknak adunk hangot, hiszen reagáltunk is mindenféle problémára. Akkor, amikor ez az egész lehallgatási botrány elkezdődött, mi azonnal reagáltunk, sőt, tovább mennék. Mi voltunk az egyetlen intézmény, amely reagált, és csak nálunk folyt le vizsgálat is, tehát mi igenis is odafigyeltünk az alapjogok biztosítására. És megint csak A mai napon is szó esett mindenről. Nagyon örülök annak, hogy van egy ö, munkadokumentum, köszönöm a te munkádat, és itt nem csak gratulálni szeretnék, hanem ö, megbecsülésemnek akarok hangot adni, mert azt hiszem, hogy egy nagyon jó dokumentummal állunk szembe, ami az ítélkezéshez szükséges összes szempontot összefoglalja. De mégiscsak minket proaktívnak kell látni, úgy kell bennünket látniuk az embereknek, hogy tettünk valamit. Sőt, ugye igenis, és érdekel, érdekli az embereket az, hogy itt miről beszélünk, és mindenki a saját költségén, akkor, amikor kampányoltunk, akármilyen politikai családhoz is tartozunk, elmondtuk azt, hogy számunkra ez fontos, hogy foglalkozunk a privát szférához való joggal, és általában az Európai Unió méltóságával foglalkozunk, mert minket komolyan kell venni. Partnerként. Akár az Egyesült Államok részéről is, és, a nemzeti, és az NSA részéről. Meg kell nekik mutatnunk azt, hogy mi teszünk valamit, mert nagyon kevesen tudják azt, hogy itt lefolyt egy vizsgálat ebben a házban, és hogy volt ennek egy folyamodmánya is, született egy dokumentum, egy állásfoglalás, és ennek következménye kell legyen. De a bizottság nem veszi igazán komolyan ezt, mert ők nem követték a mi ajánlásainkat. valahogy a közvélemény felé is kommunikálni kellene azt, hogy mi parlamentként megtettük a munkánkat, a ránk eső, eső részt. Gondolkozzunk el ezen, mit tudunk tenni a kommunikációnk javítása érdekében, akár a whistleblower kérdésben, vagy bármilyen más fejezet kapcsán, Ugye itt a diplomáciai aspektusokat is figyelembe kell venni. Kommunikálnunk kell azzal kapcsolatban, hogy itt milyen munka folyik. Mert bizony, akiket az interneten keresztül érdekel ez a mai ülés, mert mi egy átlátható parlament vagyunk, és mégis nagyon kevesen tudják azt, hogy mi foglalkoztunk ezzel az ügyel, hogy mi a vizsgálóbizottságot állítottunk fel, és hogy igenis, és nyomon követjük ezt az egész ügyet. Tehát fontos az, hogy kommunikáljunk, és jobban kell kommunikálni. Természetesen ez a te dokumentumod, és ebben a vizsgálatban számos munkatársunk is részt vett, úgyhogy köszönöm szépen a munkájukat, azt a sok hetet, amit erre fordítottak. Anna Gomesnek adom meg zárszó előtt a szót, és Sophie szólhat majd a végén. Köszönöm szépen, Claude. Most nem líbeként, hanem AFET tagként szólok. Igen, ez megengedett. A póttakként így is megteszi. Nem végleges még a hozzászólásom a témához, de azt gondolom, hogy a Libe follow-up dokumentum az, ami rendelkezésre áll csatlakoznom kell a sötéten látók táborához, mert azt kell mondjam, hogy az ajánlásainkat nem valósították meg, és úgy tűnik, hogy a kormányainkkal, intézményeinkkel sem tudjuk eredményesen elfogadtatni a szempontjainkat. Még nagyobb a nyomás a külügyi téren. A biztonság, illetve a védelmi területen, a terrorizmus elleni küzdelem, az nagyon komoly nyomást jelent. Egyensúlyt kell teremtenünk az európai polgárok adatainak a védelme, illetve a biztonsági szempontok között. Tehát a tanács ennek szellemében kell, hogy kialakítsa azt a javaslatcsomagot az adatvédelemről, hogy be tudjunk kapcsolódni ennek a véglegesítésébe. És aztán a TTIP kereskedelmi megállapodás is nagyon fontos a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez egy külön téma, de nem mehet előre ez a folyamat, hogyha az adatvédelemmel nem tudunk mit kezdeni. Mert ez egy központi aggodalom az európai polgárok számára. Előzőleg rendezni kell az adatvédelmi kérdéseket. Nem csak az EU oldalán, hanem az USA oldalán is. az USA számára is ugyanolyan alapvető az adatvédelem, illetve a polgárok bizalma. Az igazságügyi felügyelet és a jogorvoslati lehetőségek ott is ugyanolyan fontosak, és nem sikerült őket megoldani. Elutasították a vonatkozó tervet, tehát azt gondolom, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel. határozottabban kell kiállnunk az érdekeinkért, nem csak az amerikai kongresszussal tárgyalva, hanem a civil társadalom képviselőivel is, hiszen a civil szervezetek jól átlátják, hogy az európai polgárok számára melyek az aggodalmas adatvédelmi kérdések, és nekünk is fel kell zárkóznunk az SHLU. És a többi civil szervezet úgy gondolom megfelelő együttműködő partner, és ezért is együtt kell velük dolgoznunk. Itt nem csak az egyéni biztonság és adatvédelem merül fel, hanem a kollektív biztonság és adatvédelem is. Ez nyomást jelent a szolgálatainkra. Közös definíciót kell találnunk a nemzetbiztonság szóra. És az informatikai biztonság témáját alaposan körül kell járni, hogy erre már utaltam. Demokratikus felügyeletet és ellenőrzést kell biztosítani a hírszerző szolgálatok felett. Létezik elméletben ilyen, de az EU-ban nem hatékony. Nemrégiben mondtam is erre egy példát. Nem régiben kiderült, hogy a portugál titkosszolgálat is végez lehallgatásokat, miközben a jogszabályok ezt tiltják. Tehát a demokratikus ellenőrzés egyszerűen nem működik. Hogyha Portugáliában ilyen megeshet, máshol is megeshet, ebben biztos vagyok. Tehát ezért is kellene központilag kezelni. Elnök Anna szinte lejárt az időnk, úgyhogy nem menjünk bele most a portugál kérdésekbe. Néhány észrevétel még valóban releváns Washingtonnal kapcsolatban. Szofi, neked még megadom a szót, ne tartsuk fel túl hosszan a tolmácsokat. Ma délután a holland parlamentben kérdést kapott az életékes miniszter, aki azt mondta, hogy a nyilvánosság előtt fog választ adni, és úgy nyilatkozott, ami eléggé megdöbbentő, azt mondta, hogyha kiderülne a kémelhárítási tevékenységek nyomán, hogy a brit titkosszolgálat valóban behatolt a rendszerekbe, akkor annak szankcionális következménye lesznek, illetve felül kell vizsgálni a két oldal együttműködés kereteit. Akár az információ csere végét is jelentheti. Szerintem ez tökéletesen jelzi, hogy miért kell sürgősen kivizsgálnunk ezeket az ügyeket, mert ha hasonló incidensek történnek, senki nem reagál, akkor az információk cseréje is véget érthet. Ugyanakkor ez alapvető szerintünk. Tehát áprilisban erre visszatérünk, de közben gyűjtik az adatokat, és hogyha valakit ez érint és érdekel, akkor az adatvédelem, illetve a biztonság. Eh, mindjárt le is zárom a mondandómat, elnök úr. Mindenki a barikádokon mozgósította magát, és nagyon nagy a felháborodás, de mit teszünk konkrétan? Javasolunk egy új vizsgálatot? Elnök, épp ezt akartam mondani. Igen, tehát arra készültem, hogy elmondjam, hogy kollégák, fél hét van, de arra kérem a kollégákat, hogy még ne menjenek, hallgassák meg, amit mondani szeretnék. Ebben látom a feladatomat. Legyen egy vizsgálat, ez ne legyen túl beavatkozó jellegű, de ugyanakkor történjen meg. Cornelia Ernst is javasolta, hogy soroljuk fel az elmaradt intézkedéseket. Komplex összetett a helyzet. Jan Albrecht azt is elmondta, hogy állásfoglalásokat hagytak figyelmen kívül. Ez a következőképpen történik majd. Készül egy follow-up az árnyék előadókkal szoros együttműködésben, és szeretném, hogyha ez parlamenti szintű reakciót váltana ki. Az informatikai biztonság konferenciája óriási érdeklődést váltott ki a résztvevők körében, és Jan Albrecht elmondta, hogy milyen rossz a helyzet, és nem a rossz helyzet miatt nagy az érdeklődés elsősorban, hanem mert olyan sok politikus akarja magát megmutatni, és akar hozzászólni ez a témához. Itt a szakbizottság tagjai elmondták a különböző aggályos témaköröket. Washingtonban, márciusban el fogjuk majd mindezeket mondani és a munkadokumentum alapján állásfoglalás készülhet májusra, májusban. Körültekintően fogjuk kidolgozni ennek a szövegét az árnyék előadókkal, mert ez egyfajta politikai állásfoglalás vagy nyilatkozat a parlament részéről. Úgyhogy az árnyék előadókkal egyeztetve lépünk majd előre. Eddig is szorosan együtt dolgoztunk. érzékeny tartalmat kell megfogalmazni, úgyhogy ezért is fontos, hogy körültekintően járjanak el az árnyék előadók. Úgyhogy köszönöm szépen minden kollégának a részvételt, kicsit későre nyúlt az ülésünk, és köszönöm a tolmácsoknak a munkáját. Sophie Intfeld utolsó kérdésére annyit válaszolnék, hogy mit fogunk most tenni. Lépésről lépésre visszük tovább a témát. Washingtonban meg fogjuk említeni, hogy módszeres megközelítéssel dolgozunk, és előre akarunk lépni ebben a témában. Dolgozunk egy foglaláson az árnyék előadókkal, és egy tartalmi módszert kell alkalmaznunk. Dolgozzuk egy tartalmat. Márciusban, Washingtonban pedig eh, terítsük ki alapjainkat, az aggájainkat, tegyük le az asztalra. A kollégák nagyon sok olyan nyitva maradt kérdést említettek, amelyekben előre kell lépni, amelyekben nem történt intézkedés, a gemáltót is ideértve. Az állásfoglalás mindenre ki kell, hogy térjen, és nagyon fontos, hogy összparlamenti legyen. Sophie, ez, ez segíti az ügyek menetét. Ugye attól függ, mondja Sophie, hogy te hogy érted, hogy hogy határozzuk meg, hogy mi az, ami segít a dolgokon. Two points. Két mondat. Két mondat. Először is. Ha Európai Unió kívüli kormányok betörnek a mi rendszereinkbe és megsértik jogainkat, akkor nem látogatjuk mi őket alázattal, megkérdezve, hogy fogadnak-e. Más, ez pedig abból, abból adódik, hogy még inkább ér, igaz ez az EU-n belüli országokra. Nem akarok májusig várni. Azt javaslom a bizottságnak, hogy küldjünk ki egy meghívót a GCHQ-nak, jöjjenek ez a libellé, mondják el, hogy lehet az, hogy tartják jogosnak, amit tesznek, és nem májusban, most. Elnök, hát akkor vállalom, hogy az árnyék előadók előtt megjáratom ezt a kérdést. Lesz árnyék előadói ülés, előtt terjesztem ezt. Meglátjuk, mi ső ki ebből. De ezt az eljárást van kell haladnunk. Tudom, hogy azt mondod, hogy, hogy amikor Washingtonban járunk, akkor azonnal vizsgálóbizottságot kell kérnünk, de kérlek, hogy előbb engedd meg, hogy a demokratikus folyamatban a, a árnyék előadókkal megbeszéljem, hadd így vigyem így tovább. Köszönöm. Köszönöm a részvételt. Köszönöm a vitát.